Például a KKV-k képviselője most nincs jelen. Pedig az európai gazdaság jövőjéről, ha beszélünk, akkor ez is fontos lenne. És meg zárójelben talán, vagy lábjegyzetként, ha lehet, hadd mondjam, hogy az európai ipar jövőjénél a Daimler Chrysler képviselőjét, hogy meghívják, nos, ez a múlt, nem pedig a jövő. Ez utóbbi kevésbé sikeres megjegyzés, hiszen a Daimler képviselőjét nem a Daimler képviseletében, hanem egy másik minőségében hívtuk meg. Szeretném egyből megjegyezni azt is, hogy nem nagyipar képviselői vannak itt, hanem az itt jelenlévők különböző helyszíneken dolgozó egyénekként kerültek meghívásra. Vállalatoknál, technológiai platformoknál, szövetségeknél dolgozókat hívtunk meg, hogy elmondják, hogy az európai ipar jövője szempontjából milyen kritériumok, elemek fontosak. Ezt a kérdést már többször megbeszéltük. Ezt a vitát ezért szeretnénk intenzívebbé tenni. A hónap végén az iparügyi biztos itt lesz, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap megfelelő időpont arra, hogy a valóságot megvizsgáljuk, és a politikai közigazgatási felelősökkel tárgyaljuk, hogy a következő két-három-négy év után vagy az után mi lesz a helyzet. Charles Chichester. Köszönöm ezt a nyilatkozatot, köszönöm az, a magyarázatot is. Nagyon örülünk, hogy ilyen módon rendezi az ügyeket. 25 éves tapasztalatom van, amikor még a való világban dolgoztam egy üzleti csoport élén. Nagyon örülök, hogy Butikov úr érdeklődik a KKV-k iránt. És azt is remélem, hogy gondolatai hátterében, egyébként üdvözlöm a zöldek megnyilatkozását, tehát remélem, hogy sikerül a programot egyensúlyba hozni, mégpedig úgy, hogy a KKV-król lesz szó, amikor majd ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen a megértését, és azt, hogy ilyen um, kedvesen kezeli ezt a nehéz problémást. Megkezdjük a meghallgatást. A meghívott képviselőkkel úgy állapodtunk meg, annak ellenére persze, hogy igen, kiváló emberek vannak itt magas pozícióban, hogy még rövidebb e, időt adunk az előadásokra, viszont hosszabb a megbeszélés, a vita ideje. Nehéz az időt e, tartani, úgyhogy ha megengedik, akkor az órát is bekapcsolom, hiszen ez segít, és e, mutatja, hogy a résztvevőknek, nem csak a kollégáknak, hanem önöknek is, hogy mennyi idejük van, és akkor a végén nem lesz semmi problémánk az idő szorítása miatt. Megkezdjük tehát. A sorrend a meghívóban szereplő, ezért eh, dr. Eberhard Bessit köszöntöm elsőként az Európai Technológia Platform képviseletében, amely az európai gyártóipar jövőjének biztosításáért működő platformon dolgozik, és ez szempontból világítja meg az európai ipar jövőjét. Meg is kérem Beszi urat, hogy kezdje meg előadását. Tisztelt Roll úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az ITRA bizottság, tag, ITRA bizottság tagjai. Azért vagyok ma itt, és ezt határozottan szeretném aláhúzni, hogy a, Me- a Manu Future tagjaként vagyok itt. Két és fél ezer európai eh, KKV-t képviselünk. A, akik az európai termelési eh, technológia jövőjén törik fejüket, annak érdekében, hogy a KKV-k is Európában előrébb jussanak Európával együtt. Ezért nagyon hálás vagyok Bütikófer úr kollégának, és ha megengedik azt, hogy a Daimler remélhetőleg nem a múlt, ez ugyan egy teljesen más történet, de majd talán máshogy beszéljünk erről. Én határozottan a KKV-k nevében szeretnék szólni, akik Európában működnek, és akik eh, számára fontos, hogy sikeresek legyenek, jelenleg azonban árnyékban vannak. Szívből köszönöm a meghívást a mai meghallgatáshoz és azt a lehetőséget, hogy válaszolhatok kérdéseikre. Be kell valljam, hogy eh, a kérdésként megfogalmazott téma meglep. Számomra Európa versenyképes ipar nélkül elképzelhetetlen. Az állami ipari tevékenységek nélkül az európai ipar nem elég és nem megfelelő ahhoz, hogy a, az egészségügyi és nyugdíjbiztosítási rendszereket is támogassa. A 30%-os értékteremtés Európában a a statisztikák alapján is igazolt, és mindig is mondtuk, hogy egy munkahely két további munkahelyet indirekt formában, egy iparit pedig közvetlen formában biztosít. Ezért fontos, hogy Európában megtartsuk és kiépítsük az ipart. A bizottság tagjai számára bizonyára fontos az európai ipar. Ezért, ha lehet néhány olyan dologról szólnék, amelyet én magam is ezt szempontból fontosnak tartok, például a fenntarthatóság. A fenntarthatóság gazdasági, szociológiai és környezeti célokat követ, a pénzügyi válság hatásai azonban egyértelművé tették, hogy a fenntarthatóság mennyire fontos. Nem csak a fenntarthatóság a környezeti és források, nyersanyagok terén, hanem a pénzpiacok kapcsán is, az ipar kapcsán is. Úgy gondolom, hogy ez a kijelentés, amelyet eh, a Putocsnék eh, korábbi ipari biztostól vettem át, kutatási biztostól, már azt is elmondtam, hogy mit is tesz a Menu Future, és mit a kíván elérni tevékenysége során. A gazdaság, a foglalkoztatás és, szociál, és társadalmi jólét alapja a társadalmi célkitűzések értelmében eh, nagyon fontos azonban az, hogy az ipari termeléssel eh, minden, mindhárom eh, fenntarthatósági dimenziót érintsük. A termelés ma azt jelenti, hogy az értékteremtés és a tudás alapú gazdaság szempontjából is értékeljük. A munkavállalók mintegy 20%-a ma már mérnök, és ez ismeretlen. A termelés az high-tech és a high-tech termeléssel termékeket állítunk elő, olyanokat, amelyek nagyon sok technológiában integrálnak, és a kínálat részévé ilyen formában várnak. ideális formában ez a termelés szennyezés és hulladékmentes gyárakat eredményez a jövőben. Erre vonatkozóan teszünk javaslatokat. Az európai kutatási és innovációs politika megkívánja módosítani ezért a, a célkitűzéseket, és elsősorban a technológiai eh, nyomásról a piaci húzó erejére eh, helyezi át a hangsúlyt. Ez a paradigmaváltásnak is megfelel a kutatási és innováció eh, politikában. Az FP7-ről az FP8-ra térünk e területen át. A gazdasági siker azonban azt is jelenti, hogy az innováció és a kutatás is erősödik. Az innováció alapján a piacon értékesíthető termékekre kell összpontosítani, az igényeket meg kell határozni a tiszta energia, fenntartható mobilitás és fenntartható ipari termelés terén is. A dinamikus és versenyképes Európa érdekében növekedésre van szükség. Ipari vezetőszerepre és fenntarthatósára fenntarthatóságra. Elengedhetetlen előfeltétele ennek az innováció. Európának dinamikus és innovatív iparra van szüksége ehhez a növekedéshez. A szükséges növekedés a gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívások legyőzéséhez is hozzásegít. Az Európa 2020 program ehhez az úthoz, ezt az utat mutatja meg. Még szorosabban együtt kell európai szinten működnünk ezért, és önöknek kell a szükséges keretfeltételeket meghatározni ehhez. Így lesz az európai iparnak és Európának jövője. Köszönöm szépen. Köszönöm én is szívből az igen világos és röviden megfogalmazott előadást. Menjünk is tovább. Dermász professzor a következő előadó. Jó lenne, hogyha helyet váltanának, könnyebb talán a jövőbeni technológia miatt. Itt csak egy ülésről lehet a jövő technológiáját működtetni. Egy helyről, székről.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 Dank u, meneer de voorzitter, voor de gelegenheid. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy idejöhettem, és néhány szót szólhatok arról, hogy az építőipar milyen lehetőségeket biztosít az Európa, a fejlett Európa érdekében. Köszönöm a kezdeményezést is, hiszen számunkra is rendkívül fontos, hogy közvetes, közvetlenül halljuk, hogy milyen célokkal dolgoznak önök, és önök is, hogy mi milyen célokat követünk. Én magam az Európai Építőipar Technológiai Platform nevében beszélek. A történelem során most először fordul elő az, hogy az építőipar, és itt mérnökök, tanácsadó konzulensek, beszállítóipar, felhasználók, lakosok, gyártók, építőipari munkavállalók egy platformon közösen a jövő programját határozzák meg. Ebből a szempontból mondom tehát gondolataimat, és gondolom, hogy önök is elfogadják azt, hogy az építőipar is a kis- és középvállalatok számára fontos terület. Néhány számmal, hadd mondj, egy történettel hadd kenyben, az, egy, az Egyesült Királyság egyik jelentésében ol, ö, olvastuk, hogy az építőipari beruházások közvetlenül és közvetve mintegész 2,83-szoros megtérülést okoznak a gazdasági tevékenységekben összességében. A minden beruházott euró importot is generál helyi és a helyi beruházás helyi megtérülést, a nemzeti beruházás nemzeti megtérülést, az európai pedig európai szintű megtérülést jelent. Ez azt jelenti, hogy az európai régiókban a három milliós KKV-val, ugye az építőipar 95%-át tulajdonképpen KKV-k adják, az európai gazdaságot alapvetően meghatározzák. A beruházások értéke azonban még ennek is többszöröse. A, a beruházás érték mintegy húszszorosa a beruházott összegeknek. Az építőiparral kapcsolatban láthatóan óriási ágazatról van szó. A GDP mintegy 10%-át adják átlagosan, országosan. Az ipari tevékenység 30%-át. Ezt látják itt a mellettem lévő ábrán. A tevékenységek döntő része szolgáltatás, és egy kisebb része a termelés az európai tevékenységben, de az európai tevékenységnek egy harmada építőiparhoz kapcsolódik. Óriási befolyása van ennek a gazdaságra. Ha például azt mondjuk, hogy majdnem 50 millióan dolgoznak különböző építőipari tevékenységben, az azt is jelenti, hogy az európai értékteremtésnek egy hatoda itt, és alapvetően KKV területen dolgozik. Nagyon fontos, a, hogy ez alapján határozzuk meg azt, hogy mindaz, amit mi építünk, vagy lássuk, hogy amit építünk, azt az ipar is ha, hallgatják, használják. A, ha, amennyiben a társadalomnak a szükségletei változnak, akkor a szolgáltatásoknak is meg kell változnia. Gondoljunk csak az energia, infrastruktúra és a szolgáltatásokra. Hadd kezdjem az energiaiparral. Az energiaipar, a felhasznált energia legnagyobb része az épített környezetben kerül felhasználásra. Hogyha politikai értelemben az energiaszolgáltatást függetlenné kívánjuk tenni az arab országoktól és Oroszországtól, akkor az épített környezet energiafelhasználását első számú prioritássá kell tenni. Ez kétségkívül igaz. Ami ehhez szükség van, amire ehhez szükség van, azok elsősorban az épület tulajdonosok megközelítés, felfogásbeli változására van szükség. A lakások, épületek, ugye 200 millió egyéni tulajdonos, épülettulajdonos van. Számúra kell együttelművé tenni, hogy saját lak, lakókörnyezetük alacsonyabb energiafelhasználású legyen. Ezt kell megszerveznünk, és ahhoz szükséges, ott törvényi kereteket is kell a megfelelő irányba terelés érdekében hoznunk. Tehát ahhoz, hogy az emberek saját épületüket, lakásukat energiafelhasználás szempontjából hatékonyabbá tegyék. Komplex ágazatú ez, de a, a megfelelő célkitűzéseket tudunk a horizonton meghatározni, ha ezek világosak, akkor egyértelművé válik, hogy hogyan kell azt elérni. Ilyen az embereknek az alaptulajdonsága. Az egyetemekben dolgozók, a KKV-kban dolgozók egyaránt azonos célokat kell, hogy ennek keretében kövessenek. A második kérdéskör az infrastruktúra. Az európai infrastruktúra döntő része közlekedés, ivóvízszállítás és egyéb modalitás a különböző modalitásokon keresztül. De az infrastruktúra döntő része elavult. Ez egyértelmű. Másrészt azonban óriási a városiasodás, ami megint jelentős nyomás az infrastruktúrára. Ez azt is jelenti, hogy az infrastruktúra nagy kihívás. a mobilitás és az energiatakarékosság, mobilitás biztonság, mobilitás és iparosítás, közlekedés modernizálás mind összefügg. A meglévő viaduktok, hidak döntő többsége, hogy egy egyszerű példát mondjak, tehát amit minden nap használunk, a 60-as, 70-es években kerültek megtervezésre és megépítésre, akkor 50 év volt a várható élettartam. Ezt az 50 évet most már mind elépítettük. Mit tegyünk tehát ezzel az infrastruktúrával? Óriási kérdések ezek, és még nem sikerült megválaszolnunk, de minden évben látjuk, televízióban is, hogy az óriási áradások például jelentős mértékben természetesen halálos baleseteket is okoznak, de óriási anyagi kárt is. Ezzel mindenképpen tennünk kell. Ez ellen tennünk kell. Meg kell kérdeznünk, hogy, és meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy hogyan lehet biztonságosan karbantartani a meglévő épített infrastruktúrát, az épített környezetet, az infrastruktúrát a városiasodás és a, a társadalom elvá, e, urbanizálódásával kapcsolatos nyomásokra is válaszolnunk kell. Az utolsó, amiről beszélni szeretnénk, a, a korosodó társadalom és az egészségügy, ami összefügg a kérdéskörrel. Látható, hogy a lakosság Európában számszerűen ugyan növekszik, de a lakosság aktív aránya csökken. Tehát a különbség, a kett, az olló egyre inkább nyílik. Mit jelent ez? A, egyre inkább speciális lakásokra van szükség, ez a mi ágazatunkra levonható következtetés. A társadalom korosodása mit jelent? Az idősebbek kevésbé mobilak. A kevésbé mobil emberek azt jelentik, hogy kevesebb kapcsolatuk kapcsolatuk van. A kevesebb kapcsolattal rendelkezők pedig egy sor egyéb területen is leépülnek. Az idősebbek számára biztosítani kell tehát azt a teret, hogy kapcsolatot tarthassanak, mobillá válhassanak, közlekedhessenek. Milyen követelmények támadnak ebből az infrastruktúra szempontjából? Egyszerű példa ez, de például egyre nagyobbak lesznek a boltok, bevásárlóközpontok egyre távolabb kerülnek a lakókörnyezettől, és ez túl messze van már az Től. Nekik arra van szükség, hogy közelben vásárolhassanak, mindennapi kapcsolatban legyenek, elsétálhassanak a szomszédba, a kisboltba. Nagyon egyszerű, apró példa ez, de az óriási hatásai vannak a fejlesztés és beruházás terén. Hölgyeim és uraim, mi az, ami fontos szempont, a mi szempontunkból, mindebből? Az építkezés azt jelenti, hogy a társadalom számára megfelelő jó életkörülményeket tudjunk teremteni az értékeket megtartsuk. Az egyik kihívás előttünk az, tehát, hogy az ingatlan tulajdonosokat tudatosítsuk, a megfelelő törvényi kereteket meghozzuk ehhez. Természetesen felfogásbeli változásra van szükség, ne csak a termelésre, figyeljünk, hanem a jövő és az eredmény felelősségét is hordjuk. Ne pusztán az, a lakásépítést izoláljuk akkor, amikor az energiáról van szó, hanem a tulajdonosokat az energiafelhasztás csökkentésére is felkészítsük, és ezt lehetővé tegyük számára. Tehát a fogyasztást és a termelést összekapcsoljuk. Te, hölgyeim és uraim, mindez természetesen kutatásokra épül, amelyeket más ágazatokkal együtt kell elvégezni. Megfelelő ösztönzéssel remélem jó úton tartanak minket. Köszönöm a figyelmük. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Mász úr. Következő előadónkat szeretném üdvözölni és köszönteni, Gabriel Green úr. Itt most helycsere zajlik az elnöki asztalnál. Ugye mindenkinek meg kéne találni a saját nevét, a táblát. Gabriel Krín úr, tudományos igazgató, az alternatív eh, energia eh, és atomenergia francia eh, biztosi kutatóintézetnél Franciaországban, és az Európai Anyag Kutatási Társaság elnöke. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ITRE bizottság tisztelt tagjait eh, szeretném üdvözölni. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek. Rövid gondolataimról szeretnék beszámolni, az ITK ágazat és a félvezető ágazat áll majd az előadásom középpontjában. Egy ilyen meghallgatás, mint a mai, eh, is alá támasztja azt, hogy az európai ipar eh, jövőjével foglalkoznunk kell. Hogy mondjam el, hogy eh, én alapítója vagyok eh, három csúcs technológiai KKV-nak, tehát nyilvánvaló, hogy foglalkozom a KKV-k problémáival is. Két kérdésre próbálok meg választ adni a szakbizottságuk elnöke tette föl ezeket a kérdéseket, merre tart az ipar, és milyen intézkedéseket kell tenni az EU tagállamokban és a közösségi szintjén, hogy az EU vezető szerepét meg tudja őrizni. Az IKT ágazat és azon belül is a félvezető eh, ipar hatalmas lehetőségeket jelent eh, Európa számára, eh, különösen a KKV-k számára. Ahogyan látják a szlájdon is, a szilikon csípeket egyre nagyobb számban használják fel, vannak különböző informatikai eszközök, PC-k, ezek már csak egy nagyon kis részét jelentik az egész iparnak, de általában ezekre koncentrálunk. Vannak ezek az intelligens eszközök, intelligens járművek, épületek, berendezések, amelyek két milliárdot jelentenek. Azután a eh, beágyazott processzorokra jut 500 milliárd, és eh, több mint egy trilliót képviselnek az airfeedek szenzorok. Hatalmas lehetőséget jelent ez Európa számára. Az európai ipar elsősorban olyan termékekre koncentrál, amelyek a társadalom igényeinek megfelelnek ezen a területen, energia, automa, automatizálás, egészségügy, autóiparra többek, többek között. Csak néhányat említsek. Mik a legnagyobb hajtóerők? Néhány előttem szóló már beszélt erről, az előregedés, az egészségügyi igények, az energetikai infrastruktúra, egyre több társadalmi igény, és látjuk, hogy az általános növekedési ráta az elmúlt három évben, és a következő két év előrejelzése szerint nagyon szignifikáns lesz ezen a területen. A jó hír az, hogy Európa sok kulcsfontossági piacon vezető szerepet játszik. Nézzük meg, hogy hol vagyunk erősek. Itt a grafik, az ábra jobb oldalán látják azt, hogy hol vannak első helyen az európai cégek, vagy másik, vagy harmadik helyen a piaci részesedésük tekintetében. De valamennyien tudjuk, Európa globális kihívások előtt is áll, ezek a kihívások abban testesülnek meg, hogy a KQSZF kiadások robbanásszerűen nőnek, nagy a verseny, az alacsony költségű, elsősorban ázsiai gyártók részéről, azután a technológia és az értéklánc változása, erodálása is kihívást jelent, és természetesen a társadalmi fejlődés maga is egy kihívás, amiről számolnunk kell. Hogyha megnézzük a K plusz F-fel kapcsolatos kérdéseket, eh, elnézést kérek, kicsit túl bonyolult ez a eh, slide. Itt eh, látjuk a szilikon ágazat fejlődését, hogy az incsben kifejezve. És ahogyan a szilikon csipek méret szinte csökken. A, talán látjuk, hogy ezzel párhuzamosan a nagyon szignifikánsan növekednek a K plusz F kiadások. És jobb oldalon azt látjuk, hogy a K plusz F költségek a minden technológi, új technológiai nemzedék belépésével nagyon jelentősen nőnek, sok milliárd dollár van szükség ahhoz, hogy a gyártókapacitásokat létesítsék. Miután folyamatos a fejlődés, és változnak a követelmények, látnunk kell azt is, hogy nagyon jelentős változások zajlottak le az egész IKT környezetben, Európában és, és az egész világon. Itt ezen az ábrán azt látják 2001-től 2009-ig eh, nézve, hogy sok nagy vállalat eh, létezik ezen a területen, alakított ki gyártó kapacitásokat, de ezek a kapacitások drámai mértékben csökkentek, és ez nagyon nagy kihívást jelent. Hogyha a szélső jobb oldalon nézzük meg az ábrát, látjuk, hogy egyetlen egy európai cég maradt, amelyik még rendelkezik gyártó kapacitással, és 15-ről 5-re csökkent a cégek, a gyártó cégek száma bulversement, mondanák a e, franciák, az egy, e, ez egy hatalmas drámai elmozdulás, e, változás az egész IKT környezetben. És azt hiszem, hogy a gondolkodásunkban ezzel még nem is foglalkozunk. Az Európai Bizottság sem foglalkozik ezzel a K plusz programjaiban, pedig itt tennünk kellene valamit. Most nézzük meg, hogy néz ki a, hogy a gyártókapacitásokkal kapcsolatos helyzet, elsősorban a szilikon csipek eh, gyártókapacitása az egész világon. Az Intel maradt még eh, nagy független cégként, azután megmaradt az IBM, amelyik eh, kialakított egy támogatórendszert maga közül, körül, az ST Europe, azután Ázsiában a Samsung és a TSMC, amelyik a kutatás területén számos területen jelen van. Tehát mindegyik körül kisebb alrendszerek alakultak ki, ökorendszerek. Itt az IBM-et, ennek ezt az ökorendszerét látjuk és az IBM és a Samsung gyártó platformját próbáltam itt felvázolni. Ha megnézzük a kutatást, itt érdekes megfigyelni azt, hogy csak egy európai kutatási szervezet működik jelenleg, és ezekben a technológiai szövetségekben, tehát valóban nagyon határozott fellépésre lenne szükség Európában, és hát az én részlegem ezzel foglalkozik. A félvezető iparág eh, kapcsán klaszterekre van szükség Európában. Mindenképpen helyi klasztereket kell minél gyorsabban létrehozni. Ezen a szlájdon azt látjuk, hogy támogatásra van szükség helyi, nemzeti és EU szinten egyaránt. És itt az Európát eh, ábrázoló térképen vagy képen azt látjuk, ez 9 hónappal ezelőtt készült egyébként ez az ábra, tehát azt látjuk, hogy Európában, Dublinban van gyártó kapacitás, alapvetően az Intel, azután Grenoble-ben ez a francia a Silicon Valley, az ST és az IBM vannak ott jelen, és az IMD-nek a gyárát gyakorlatilag már lebezárták. bezárták ez is jelzi azt, hogy mennyire drámai a helyzet Európában. Azt hiszem, fel kell tennünk a kérdést, hogy mit kell tennünk. Szerintem új fajta ökoszisztémákkal tudunk csak előrelépni. Több európai régió együttműködésével együttműködtek kutatási, oktatóintézmények, helyi önkormányzatok, és így próbálnak meg gyorsabban előrelépni ezen a területen. A mi javaslatunk az, hogy az oktatásra apuló kutatásipar helyett már nagyon korán a városokat, a régiókat és talán regionális szövetségeket hozzunk össze, úgynevezett integrációs központokat alakítsunk ki, amelyek európai szinten is versenyképesek lennének. Az egyik kollégám ma reggel elmondta, az EU intézményeknek és a magánszektornak együtt kell működnie, és egész Európában ilyen kutatási területeket kell létrehozni. Megnézzük például Szászországot. Szászország a mikroelektronika versenyképességéhez jelentős mértékben hozzájárult Németországban. Vagy ha megnézzük például Grenoble-t, ez egy kisváros tulajdonképpen 120 ezer lakosú város vált Franciaország szilikon völgyévé. Eh, és eh, ilyen előrelépésekre lenne szükség. A jó ír az, hogy ez a fejlődés már elindult, elkezdtünk ezen dolgozni. Eh, látjuk, hogy egy memorandum a Fandeszenéget írtak alá az érintettek, és közülük az egyik volt a Dresdai Műszaki Egyetem rektora, azután a Fraunhofer Gesellschaft elnöke, a Silicon World egyik képviselője. Grenoble képviseletében. Itt a fényképen pedig látjuk a poli Competitive képviselőjét, tehát az ipar képviselői is aláírták ezt az emlékeztetőt, vagy szándéknyilatkozatot. Az városok kezdeményezés, egy konzorcium, 11 város régiót fog össze, és intelligens épületeket, az információs kommunikációs technológia eh, kapcsán eh, várható itt nagyon jelentős eh, erőfeszítés. Ezeket a kezdeményezéseket eh, szeretnénk eh, egész Európában elterjeszteni. Itt látunk sok eh, régiót, amelyek részt vesznek ebben, Cambridge például az Egyesült Királyságban, itt iparkutatás nagyon jelentősen fejlődik, az angliai önkormányzatok is ezt nagyon támogatják, de említhetnénk Portugáliát, Almadát és más régiókat is ez a koncepció támogatást kell, hogy kapjon, és fel kell gyorsítani a fejlődést. Az Európai Technológiai Intézet pályázati kiírásának, és ez volt az egyik célja. És akkor ezt hozzá kell tennem azt, hogy nagyon meglepett minket, amikor az EIT kapcsán ilyen visszajelzést kaptunk, hogy a városok és a régiók szerepe akadályozhatja az innovációt. Hát ezt nekem kell vitatnunk majd a bizottsággal és a parlamenttel tisztázni kell, hogy mit jelentett a bizottságnak ez a megállapítása vagy kijelentése. Menjünk tovább. Szeretnék mutatni egy példát egy ilyen, arra, hogy egy ilyen kezdeményezés hogyan tud működni. Ez egy olyan példa, amin most dolgozom jelenleg. Grenoble-t látják, ezt a szilikon völgyet Grenoble mellett, és itt alapvetően a város és a régió együtt működik. Három helyszínt jelöltünk ki, tehát ez alapvetően egy háromszög, a folyók közötti háromszög, és három fontos eh, Center of Excellence-et, kiválósági központot hozunk létre az információ, az energia és az egészség eh, területén. 1,2 milliárd a beruházási költség, az éves költségvetés pedig 1 eh, milliárd euró évente. ez az a beruházási volumen, amire szüksége van. Tízezer kutatót és 7000 iparban dolgozó mérnököt, tízezer diákot célzunk meg ezzel a projekttel, és látjuk, hogy ilyen hasonló kezdeményezést nagyon sok helyen meg lehetne tenni Európában, csak határozott koordinációra, együttműködésre van ehhez szükség. Összefoglalásképpen azt hiszem, hogy a félvezető ágazat nagyon fontos lehetőséget jelent Európa számára. Az is világos, hogy ez segít más ágazatokat, például az építőipar tekintetében Európának komparatív előnye lesz akkor, hogyha intelligens épületeket tudunk felépíteni, és hogyha ezeket össze tudjuk kapcsolni intelligens módon az intelligens hálózatokhoz, hogyha lesznek intelligens autók, villamos üzemi autók, amelyek kommunikálni tudnak oda-vissza. Tehát az IKT más ágazatokat segít, más ágazatokat támogat. Egész európai szinten integrációs központokra van szükség, sok, több helyen és biztosítani kell, hogy a KKV-k hozzáférjenek azokhoz az infrastruktúrákhoz, amelyekre szükségük van. Látták az ábrákon, hogy már csak öt vállalat, és közöttük egy európai maradt meg ezen a területen. Hát Európának egy új tudás piramisra van szükség, amelynek része az oktatás, a kutatás, az egész ipar, a városok és minden érintett. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm, Queen úr. És rögtön adom is tovább a szót Wolfgang Pliske úrnak. Ő az első az elődünk között, aki egy nagy vállalat igazgató tanácsának, a Bayer AG-nak a tagja, de őt elsősorban azért hívtunk meg, mert a CIFIK alelnöke és tagja a High Level Group on Key Enabling Technologies-nek. Pliske úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy szólhatok önökhöz, és megoszthatok önökkel néhány újdonságot az európai ipar jövőjéről. A vegyiparra szeretnék összpontosítani. Ma, mint hallották, a CFIG alelnökeként és a kutatási és innovációs program vezetőjeként szólók, az Európai Vegyipari Egyesületek nevében. Ami ezt a bizottságot illeti, úgy látom, hogy hasonló az önök mandátuma, mint a, amivel általában foglalkozunk mi is, KKV-k, új technológiák, stb. Hogyan illeszkedik ebbe a képbe a vegyipar. Ma az európai vegyipar még mindig vezető szerepet tölt be a világban, és a cégeink 96%-a KKV, és a vegyiparban több mint 30%-os a részesedésünk a világon. Az értékesítésünk 28%-át végzik a KKV-k, 600 milliárd euró értékben. Az európai sokféleség alapján szolgáljuk az ügyfeleket. Jelentős strukturális változások álltak be a felépítésben, nagyon nagy nyomás nehezedik ránk az elmúlt években a foglalkoztatás terén. 29 ezer cégről van szó, 1,3 millió főt foglalkoztatunk. Milyen kihívások állnak a vegyipar előtt Európában? A vegyipar döntő eleme az európai modell versenyképességének, és a jövőbeli társadalmi változásoknak. Erre nagyon sok példát tudok felhozni, engedjék meg, hogy néhányat helyezzek reflektorfénybe. Ami az üvegházhatású hatású gázkibocsátókat illeti, a vegyipar technológia segítségével nagyon sok üvegházhatású gázkibocsátást meg tudunk takarítani. 2030-ig egy a négyhez arányba kívánjuk csökkenteni ezeket a kibocsátásokat. Az energia megtakarítási alkalmazásokat is fokozni akarjuk, például a szigetelést. Hogyha modern technológiára gondolunk, a mindennapi életbe, a különböző automata alkalmazásokat és az alacsonyabb hőmérséklet alkalmazását a különböző irányítható képer, képernyő segítségével irányítható gépeket, akkor látjuk ennek a jelentőségét. A jövő attól függ, hogy milyen új termékeket és eljárásokat tud kidolgozni a vegyipar. 10%-át a vegyipari termékeknek már most is biotechnológiai eljárások segítségével állítják elő, és a megújítható erőforrások állnak a középpontban. Az európai vegyipar jövője a fenntarthatóságtól függ, és ez minden egyes iparágban így van. Fenntartható üzleti megoldásokat az ipari partnerekkel való együttműködés, együttműködés során kívánunk szolgáltatni. Az innováció mindennek az alapja. De mit jelent az innováció? Sokkal többet jelent, mint a különböző kutatási politikák által létrehozott újdonságok, újítások. Itt arról van szó, hogy a tudást, az elképzeléseket értéké kell átalakítani a társadalom számára. Általában az elképzelések nem elegendőek, gyakorlati alkalmazásra is szükség van, és az innováció csak akkor jön létre, hogyha az érdekelt felek, a partnerek, partnerek az egész értékesítési vagy értékláncon keresztül együttműködnek. Van erre egy példám, a bioekonomia. A bioekonomia intenzív ökonomia, de nem segíti Európát, hogyha nem oldjuk meg a víz újrahasznosításának problémáját a víztechnológiai platformmal együttműködünk azért, hogy megoldásokat találjunk. Az ivóvíz, az ipari felhasználású víz problémájára, felhasználására a vegyiparon belül. Az Európai Bizottság ezzel foglalkozik, és ez példa arra, hogy mire van szüksége Európának, ha versenyképes akar maradni. Nem csak technológiai és pénzügyi ösztönzőkre van szükségünk, hanem lehetőségekre, a vállalkozások fejlesztésére, azért, hogy az intézményi korlátokat áthágjuk, túllépjük. Az innováció valóságára vonatkozóan vannak koncepcióink a zaj és az energia felhasználás csökkentésére. 30%-ba tudjuk ezeket csökkenteni, anélkül, hogy új házakat építenénk. Ez a technológia már megvan, a politikai akarat is, a társadalom is ezt kívánja, de hosszú évekre van szükség ahhoz, hogy egy demonstrációs projektet bevezessünk, és megtaláljuk a megoldásokat a piacon. Szerintem az ágazati megközelítés és a szakpolitika időszaka már lejárt Európában. Hogyha Európa az erősségére akar építeni, akkor az értékláncon belül kell lépnie, ez az egyetlen keret ahhoz, hogy a rövid és hosszú távú stratégiai célokat megvalósítsa az érték alapú megközelítés kell, hogy prioritást kapjon a következő időszakban az új európai innovációs és iparpolitikában. Ez a bizottság most új mandátumát kezdte meg, és üdvözöljük önöket azért, hogy a különböző ágazatokat ma meghívták ide. Vezető szerepet játszik az Európai Parlament az innováció felgyorsításában, mégpedig úgy, hogyha világos, hosszú távú szakpolitikai útmutatókat dolgoz ki. Jelentős lépés lenne, ha biztosítanák, hogy az új iparpolitika az innovációt és a vállalkozásokat támogatná. Az Európai Parlament és ez a szakbizottság tanácsokat is adhatna azért, hogy az összes rendelet szabályozás hatással legyen az innovációra. Melyek az én specifikus kívánságaim azért, hogy az innovációt támogassák? Először is az innovációt támogatni kell az innovációs lánc különböző szegmenseiben, mégpedig egy időben. Aktiválni kell az értékláncban szereplő partnereket, és a különböző ajánlásokat összhangba kell hozni. Például az innovációs kívánságok az épületek esetében nem csak az építőiparhoz kell, hogy szóljanak, hanem az értéklánc más partnereihez is. A cél az, hogy felgyorsítsuk a valós élethez igazodó termékek előállítását a piacon. Másodszorban azt is kívánom, hogy a kutatásnak meglegyenek az eszközei, például a finanszírozási programmal. Ezek az eszközök kitűnőek a kutatás számára, de elégtelenek ahhoz, hogy az innovációt segítsék, mert túl lassúak, bürokratikusak, és, ami még fontosabb, nem rendelkeznek megfelelő pénzalapokkal az innovációhoz. Jelen pillanatban Európa, az európai kutatási alapok 14-szer magasabbak, mint az innováció számára elkülönített finanszírozás. Azt szeretnénk, hogyha az új keretprogram 30%-át a pénzalapoknak a demonstrációs projektekre fordítaná. Ez sokkal attraktívabb lenne a KKV-k számára. És könnyebb mindenképpen hozzá kell, hogy férjenek a KKV-k ezekhez az alapokhoz, valamint az innovációkat fel kell gyorsítani, például az alacsony szénfelhasználású gazdaságra gondolok, és a legfontosabb újító technológiákra is pénzalapokat kell elkönyteni. Ezek a platformok kult szerepet kell, hogy játszanak az oktatás, az innováció kiegyenlítésében, figyelembe véve az érdekelt feleket, az innovációs fórumok szerepe rendkívül fontos. A fenntartható vegyipar számára a platform már igazodik az új helyzethez, és fejlesztési javaslatokat tesz a köz- és magán partnerség érdekében, és új anyagok kidolgozása érdekében a, itt az energiafelhasználásra, a vízgazdálkodásra és az egészségügyre gondolok. Önök, az Európai Parlament képviselői elő tudják segíteni az innovációt a választókerületeikben is. Több lendületre van szükség ahhoz, hogy elősegítsük, megváltozon a gondolkodás, az innováció támogatását illetően nem csak a kutatásokat kell támogatni, hanem az innovációt elősegíteni, mégpedig úgy, hogy az ágazatok között élénkül az együttműködés az értékhálózaton kerül azért, hogy megfelelő megoldások szülessenek a társadalmi változáshoz. Köszönöm. Szeretném megköszönni ennek az előadást, Priske úr, és végül, de nem utolsó sorban a gazdaság képviselőjének a az előadása után. Most az Európai Bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót, eh, Dörvi úrnak, aki az vállalkozási főigazgatóság innovációs politikai részlegének az igazgatója, nagyon fontos az, hogy őt is meghallgassuk, hiszen az elmúlt években a bizottságtól több előterjesztést is kaptunk, további anyagok készülnek, és nagy örömmel hallgatjuk meg az előadását, ami majd lekerekíti az előadások sorát. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A gazdasági válság különböző mértékben érintette az ipart és a szolgáltatásokat. Ezért aktuális a mai téma, vagyis az, hogy milyen jövője legyen az európai iparnak. Az új bizottság irányvonala és a 2020-as új stratégia megerősíti azt, hogy erős ipari alapra van szükség. Feltétlenül emlékeztetni kell arra, hogy a szolgáltatási ágazat kiterjedése és bizonyos mértékben az új infrastruktúra, modern infrastruktúra, dinamikus infrastruktúra, és azok a szolgáltatások, amelyeket knowledge intensive szolgáltatásoknak nevezünk, szükségesé teszik a magas képzettségű foglalkoztatás létrehozását. Figyelembe kell venni a kapacitás felesleget és az újfajta növekedést figyelembe véve az állampolgárok szükségleteit, a klímaváltozás, szociális, gazdasági környezetet. Átmeneti időszakot élünk meg, sokkal ökó hatékonyabbnak kell lennie a növekedésnek. A 2020-ban rendelkezésre álló szolgáltatások ma még nem léteznek. Éppen ezért fontos a kutatás, az innováció, mint ahogy ezt több hozzászóló már kiemelte de fontosak a generikus technológiák, amelyek az új termékek kifejlesztése és előállítása terén lépnek színre. A 2020-as célok nem valósulnak meg, hogyha Európa nem rendelkezik ezekkel a technológiákkal. 2009. szeptemberében új irányelveket fogadott el a bizottság, KET címen, Key Enabling Technologies, vagyis az új újító, növekedést elősegítő technológiák. Miről van itt szó? A félvezetők, mikro, nano technológiák, ahogy Green professzor is szólt erről, azután a fotonika, Um, mely igen fontos a megújuló előforrások terén, azután a modern anyagok, ez fontos ez uh, az űrkutatásban, építésben uh, és az egészségügyben, valamint a biotechnológia, amely a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban fontos. Ezek mind kulcsfontosságú technológiák az ipar jövője szempontjából a kutatás és az innováció rendkívül intenzívé válik, kell, hogy váljon, magasan képzett munkaerőre van szükség, és ezeket nagyon sok tevékenységi ágazatban kell felhasználni. Miért van erre szükség? Azért, mert hogyha a megújuló erőforrások terén Európa vezető szerepet kíván játszani, és hogyha ökohatékony gazdaságot kíván felhasználni, csökkentve a szénkibocsátást, akkor az elmondott technológiai területeken vezető szerepet kell, hogy játszon. Európában vannak gyenge pontos is, nem csak erősségek, például a technológia értékesítése és átadása terén. Nagyon sok példa van erre, Európában kifejlesztettek technológiákat, viszont Európán kívül használták ezeket fel az USA-ban, Japánban vagy másút. Azután a befektetésekhez való hozzáférése, a kockázati tőke rendelkezésre állása, a vállalkozási szellem, a párbeszéd a társadalomban, ezek mind gyenge pontok és ezeken még dolgozni kell. Az Európai Bizottság néhány utat javasol, ezekre majd még rátérek. A cél az, hogy erősödjön az együttműködés az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Beruházási Alappal azért, hogy új generációjú pénzügyi eszközök jöjjenek létre, azért, hogy a tudás és a technológia átadása erősödjön, és hogy felülvizsgáljuk a keret feltételeket, amelyek között az európai vállalkozások működnek, legyenek ezek állami vállalatok, vagy legyen ez kereskedelmi jellegű tevékenység. Azért, hogy a keretek vonzóbbak legyenek a különböző cégek számára. Magas szintű szakértői csoport hoz létre a közeljövőben Tajani alelnök úr, és ez a csoport konkrét akciókat fogalmaz meg azért, hogy Európa helyzete javuljon stratégiai szempontból a legfontosabb technológiák szempontjából. Ez az egyik eleme a stratégiánknak, de vannak még más összetevők is. Új stratégiát keresünk a kutásra és az innovációra. Ezt az új stratégiát szeptemberben kell, hogy elfogadja a bizottság ebben az évben. És ez lesz az alapja az új megközelítésünknek kutatás és innováció terén. Az innovációnak erős helyet ad majd, és ezzel sikerül majd az új kihívásoknak előget tennünk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen én is az előadását, Dörfi úr. Valamennyi előadónknak köszönetet szeretnék mondani. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a tervezetnél előbb befejezzük az előadásokat, ami lehetővé teszi azt, hogy nagyon méreható és részletes vitát, eszmecserét folytassunk le kollégák ilyen jelentős számban nagyon ritkán vannak jelen a szakbizottság üléseken, úgyhogy látjuk, hogy mennyire érdeklődik a parlament a téma iránt, és biztos vagyok abban, hogy olyan érdekes kérdéseket, észrevételeket hallgatunk meg majd. Hatan, heten kértek szót eddig, három, négy, vagy talán öt kérdést hallgatunk meg először, és utána az előadóink ezekre a kérdésekre válaszolnak, kicsit strukturálnunk kell majd a eszmecsere lefolytatását. Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni önnek, hogy úgy döntött, hogy pont ezeket az urakat hívja meg előadónak. Azt hiszem, hogy az előadások valóban kiválóak voltak, a pódium vita nagyon érdekes lesz, mindenik előadó olyan fontos kérdésekről beszélt, amelyeket érintenünk kell, hogyha az ipar jövőjéről beszélünk. Sokat hallottunk arról, hogy milyen nagy szükség van megújulásra, innovációra az iparban. Az utolsó előadásban az is elhangzott, hogy egyszerre különböző ágazatokban van szükség az értéknövelő beruházásokra, hiszen um, a rentábilisá tenni a kutatási beruházásokat. Nagyon lényeges szerepe van az oktatásnak. A felsőoktatáson túlmenően, tágabban értelmezve kell uh, beszélnünk az oktatásról, különösen akkor, hogyha az IKT-re, az információs és kommunikációs technológiára gondolunk, hiszen az IKT az iparban tulajdonképpen minden fejlesztés döntési lehetőség hátterében ott áll. Ezt Gabriel Green úr vázolta fel különösen szemléletesen. De még mindig elég nagy a szakadék az oktatási szükségletek, az elektronikus képességek, az e-skill és a tényleges lehetőségek vagy ajánlatok között. Milyen megközelítésre lenne szükség? Nem lehet tovább már ezt a business as usual maszatolást tovább folytatni. Ez egyszerűen már nem megy, mert akkor a világ más régiói lehagynak minket. Olyan régiók, amelyek sokkal hatékonyabban fejlődnek az elektronikus képességek megszerzésének a területén, mint mi. És itt nem csak mérnökökről van szó, amikor azt mondom, hogy elektronikus képes, képzettség megszerzése, az minden területet érint. Fogyasztók, munkavállalók nagyon széles körét az ipari termelés fejlődésének a legkülönbözőbb szakaszaiban. Hogyan értékeljük, vagy hogyan értékelik az előadóink ezt a szakadékot, ezt a nagy különbséget? Látnak lehetőséget arra, hogy az európai szinten most meghozott intézkedések segítségével sikerült csökkenteni ezt a távolságot köztünk és a fejlettebb régiók között? Nekem személy szerint az a benyomásom, hogy nagyon le vagyunk maradva, annyira le vagyunk maradva, hogy tulajdonképpen egy valós forradalomra van szükség, hogyha be akarjuk hozni a lemaradást. Elnök Madurell asszony a következő. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadóknak az elmondottakat, és azt, hogy eljöttek ide a szakbizottságunk ülésére. Hát tekintést adtak nekünk az európai ipar számos ágazatáról. Mász eh, úr hoz intézem a kérdésemet, tehát az építőiparral függ össze a kérdésem. Valószínűleg az építőipart sújtotta a legjobban a gazdasági válság, talán itt szűnt meg a legtöbb munkahely a legtöbb tagállamban. És eh, ezek a legalacsonyabb képzettségű munkavállalók eh, sok esetben, akik nehezen tudnak alkalmazkodni új gyártási módszerekhez vagy termelési eljárásokhoz. Van itt lehetőség arra, hogy ezeknek a munkásoknak, munkavállalóknak a kép képzésével tegyünk valamit, hogy javítsuk, vagy magasabban kvalifikált munkaerővé válhassanak hiszen eh, az igaz, hogy eh, az innováció tekintetében is sokszor a munkavállalóktól eh, jönnek az ötletek. Van-e lehetőség erre ezen a területen? A következő európai innovációs törvény, az Innovation, New Innovation Act, tehát is megemlítették az előadók. Tajani biztos ezt a közeljövőben fogja előterjeszteni, talán a bizottság képviselőjétől hallatnánk egy kis izelítőt tud nekünk adni arról, hogy milyen lesz ez az új jogszabály. Krín úr beszélt, említette az elektromos autókat. Szeretném meghallgatni a többiek véleményét is eh, erről. Valóban ez egy nagyon innovatív eh, dolog, eh, ami az európai autóipar pozícióját erősítheti jelentős mértékben, különösen most a válság idején, és akkor, amikor jelentős mértékben csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátást. Ezért szeretném feltenni, vagy szeretném volna feltenni ezt a kérdést. Elnök Kavályó képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy kihívásokkal terhelt eh, az idő, amiket most, amit most élünk, különösen igaz ez, az európai ipar számára. Súlyos a válság, és ennek következtében csökkentek a beruházások az iparban. Szerencsére nem minden ágazatban, még mindig vezető szerepet töltünk be, több ágazatban is. Az egyik ilyen ágazat, és ezt nagyon büszkén mondom, hiszen gépészmérnök vagyok, és a kombinált ciklusú erőművekkel foglalkozom. Tehát azt láttuk, hogy ez a terület tovább fejlődött, elsősorban annak köszönhetően, hogy Németországban sok az állami és a magánszféra közötti partnerség, ami többi európai országra nem ennyire jellemző. Hogy mondjam azt, hogy nem értek egyet a Daimler Chrysler képviselő kollégával, azt mondta, hogy a Daimler egész Európában rengeteget ruház be kutatásba, és rengeteg kutatási projektet bonyolít, vagy valósít meg a Chrysler Portugáliában is, például üzemanyagcellás projekt zajlik, Porto városában, több portugál városban is most csak Portót említettem, és két portugál egyetemen is folyik ilyen kutatás. Azt hiszem, hogy az ilyen átmeneti időszakok nagyon fontosak, ugyanis a magán és az államszféra együttműködésének a minőségén múlik majd, hogy kikerülünk-e a válságból az arra kell koncentrálnunk, ahol erősek vagyunk, és a termelékenységet, hatékonyságát kell növelni az egész kutatásban, nem csak az energia területén, az energetika alapvető fontosságú, de minden nyersanyag esetében szükség van a hatékonyság növelésére, hiszen kevesebb erőforrásból kell mindig többet előállítanunk, ez a lényeg új technológiai területeken kell erősekké válnunk, új területeket kell feltárnunk. Valószínűleg van néhány olyan terület, ahol nem sikerül már újra erősekké válnunk, és nagyon sok beruházásra van szükség az oktatásban, úgy magánszféra, mint az állami szektor részéről. Most szeretném feltenni a kérdéseimet is. Beszéltek az előadóink a smart city-kről, az okos, az intelligens városokról, intelligens épületekről. Szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a közlekedéssel, a szállítással? Azt hiszem, hogy a fenntartható közlekedés is egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben. Hogyan ítélik meg ennek az esélyeit? Ugyanis uh, itt uh, nagyon előnyös lenne a fejre technológiák alkalmazása. Modulál képviselőtársamhoz kapcsolódóan eh, hogyan ítélik meg az autóiparban azt a kihívást, amit az elektromos autók jelentenek? belső égésű motorok kapcsán eh, nyilvánvaló volt a mi versenyelőnyünk, de az elektromos autó esetén ez már nem így van, ott az Ázsia erősebbnek tűnik és meg kellene próbálnunk most vezető szerepet kivívni magunknak, ugyanúgy, ahogyan a belső égési motor esetében ezt sikerült megtennünk. És örömmel várnám, hogyha a fenntartható közlekedésről általánosságban hallanénk valamit. Köszönöm szépen, Hübner kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a panel összes tagjának az érdekes előadást. Az első előadónk arról szólt, hogy a KKV-k növekedésében bizony megtorpanásokat tapasztalhatunk. Ön szerint több információra van szükség? Arról, hogy hogyan tartja vissza a KKV-kat a bürokrácia, Tárgyalt-e valakivel arról, hogy nehéz hozzáférni az alacsony kamatozású kölcsönökhöz, hitelekhez, vagy például a bankszektorral tárgyalt. Ez szerintem ez a kkv növekedésének egyik fő kerékkötője. A másik pedig az európai finanszírozás kérdése. Nagyon sok programunk van, amelynek célja a KKV-k növekedése ezeket a támogatásokat miért nem hasznosítják sokkal gyorsabban? Sok tanulmányt végeztek különböző területeken. Kérdezem, hogy születtek-e tanulmányok arról, hogy hogyan lehet naprakészebé tenni a vállalkozásokat. A vállalkozásoknak tudniuk kell napról napra, hogy hol erősebb a piac, és merre forduljanak. Például, hogyha az építőiparban vannak szükségletek, akkor arra felé kellene orientálódniuk. Vannak -e tanulmányok például a várostervezőknek, azért, hogy jobban dolgozhassanak, és úgy végezzék a munkájukat, hogy az a vállalkozásokat jobban szolgálja. Nem lehetünk versenyképesek az olcsó munkaerő terén Indiával, Kínával és az afrikai országokkal. Az egyik előadó azt mondta, hogy az innováció és az új technológia alkalom lehetőség Európa számára ahhoz, hogy fejlődjön, növekedjen. Ha igen, akkor tudna-e példát mondani a sikeres együttműködésre az egyetemek között, azért, hogy demonstrálják, hogyan lehet az új technológiát felhasználni, ahhoz, hogy a gyártás olcsóbb legyen, vagy pedig együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a helyi vállalkozásokkal, a regionális kormányzatok és a vállalkozások között az együttműködés. Szintén a kedvező hatással lenne a vállalkozásokra és a régiókra is. Ez azért lenne érdekes, mert azután ezt e, elmondhatnánk a nemzeti parlamentjeinknek, a régióknak, hogyha vannak igazi sikertörténetek, akkor az emberek befogadóbbak az üzenetet illetően. Ami pedig a bizottság új prioritásait illeti. A múltban hallottuk, hogy nem volt ágazatok közti megközelítés az innovációt illetően. Nem volt meg ez a megközelítés az európai innovációs pénzalapok iránt sem. Azt hallottuk a múltban, hogy a pénzalapok elaprozódnak. Mi garantálja nekünk a jövőben azt, hogy az európai finanszírozás holisztikusabb megközelítésen alapszik majd. Vagyis nem csak az építőipart fogják támogatni pénzalapokkal, mikor más ágazatok is dolgoznak az építőipar számára. Szeretnénk tudni, hogy milyen elképzeléseken dolgoznak most, és mindez mikor következik be. Köszönöm, Butikófer úr. Köszönöm, elnök úr. Az előbb Kicsit viccelődtem a meghívó kapcsán, hogy Bessi úr, a Daimler Chrysler képviselője, Nos, most már attól tartok, hogy Baden-Württembergben el kell bújnom, mert ezt úgy fogják értelmezni, hogy azt mondtam, hogy a Daimlernek nincs jövője. Hát természetesen nem ezt mondtam, csak azt akartam mondani, hogy ez a Daimler és Chrysler közötti házasság kudarcba fulladt, és Daimler Chrysler, Daimler Chrysler részvénytársaságról már nem beszélhetünk, mert ez nem létezik, ezért ennyit akartam csak mondani, de remélem persze, hogy a Daimlernek van jövője, bár azért hozzá kell tennem, a BMW és a többi konkurense mögött egy kicsit lemaradt. Ennyit szerettem volna azért korrigálásképpen elmondani. Dürvi úrnak nagyon hálás vagyok azért, hogy a meghallgatás végén még egyszer az alap hangütést nagyon jól kidomborította, mert szerintem erről van szó alapvetően, azaz arról, hogy egy ökohatékonyságra épülő gazdasági struktúrára van szükség és valóban én is úgy érzem, hogy ez sürgető. Kasszi asszony az első képviselő hozzászólásában ezt hangsúlyozta ki. Én is azt gondolom, hogy nincs sok időnk, és teljesen egyetértek ezzel kapcsolatban önnel, és többé-kevésbé egyetértünk abban is, hogy hogyan kellene a kihívásokra választ keresnünk nem csak azért kell sürgősen tenni valamunk, mert hogyha nem lesz egy nagy átállás, akkor egyre több probléma jelentkezik majd, hanem a versenyhelyzetünk kapcsán nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert Európa sok-sok évvel ezelőtt, vagy mondjuk a 70-es években eh, vezető szerepet játszott a belségési motorok tekintetében, ez nem jelenti azt, hogy majd a jövőben az új elektroautónál is ez így lesz. És nem igazából vagyok boldog eh, azt meghallgatva, amit az előadóink elmondtak. Bár például, amit Priske a doktor elmondott, miszerint nincs már időnk arra, hogy pusztán ágazat specifikus intézkedések történjenek. Ez úgy tűnik, hogy most már az egész értékteremtő láncra kell koncentrálnunk. Persze, ezt én is így látom. De szeretnék többet hallani arról, hogy milyen eszközökre van szükség egy ilyen átálláshoz. Milyen szerepe van, Piske úr, ebben a, például az új jogszabályi környezetnek. Green Chemical Industry, ez volt az egyik kulcs, amit ön használt, egy zöld vegyipar. Egy másik nagy német vegyi koncerntől hallottam a közelmúltban azt az értékítéletet, hogy a vegyipari termelés az energia megtakarítási lehetőségeket eh, tulajdonképpen már kiaknázta eh, legnagyobb mértékben, ez már megtörtént. Ezt ön is így látja, és a vegyipari ágazatban még milyen további lehetőséget lát az energiahatékonyság növelésére? vagy hogyha a vegyiparnak a megújuló bázisát sikerülne még tágítani, erre van-e technológiai lehetőség? Össze lehetne ezt kapcsolni benchmarkinggal, hiszen referenciértékekkel, hiszen itt mindenképpen konkrét célokra van szükség. Más professzornak is egy hasonló kérdést szeretnék feltenni az építőiparral kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok sok mindenért, amit ön elmondott. De azért lenne egy kérdésem. Többször is beszélt arról, hogy szükség van jogszabályokra. De az iparban elég kielégítő, amit az Európai Parlament például az energia takarékos épületek kapcsán az új irányelvvel megalkotott. Nagyon szerények a célok az új épületeknél, és tulajdonképpen nincsenek is releváns célok a régi épületállomány tekintetében. Az önvéleménye szerint elég ez jogszabályalkotás, jogalkotás tekintetében, vagy mit szeretne látni a saját ágazatában, az építőiparban? És még egy kérdésem lenne Mász úrhoz. Azt mondta, hogy kevés olyan épület van, ami megfelel az idősek speciális igényeinek. Németországban is hasonló véleményeket hallottam. Talán néhány számot is hallhatnánk öntől. Milyen nagy az igény, vagy milyen nagy a hiány, hány ilyen e, lakása vagy épületre lenne szükség. És visszatérve a Daimler Chrysler AG képviselőjez beszé úrhoz, nagyon érdekesen definiálta a fenntarthatóságot, a nyereség fenntarthatósága. Hát szerintem ez egy illúzió, erről nem is kell többet mondanunk, de a fenntarthatóság döntő dimenziója az energiahatékonyság és a nyersanyag hatékonyság. Ez csak úgy, ön pedig csak úgy mellékesen említette. És szerintem pont a nyersanyag hatékonyság az egész iparpolitikánk egyik leggyengébb pontja, ugyanis nagyon sok nyersanyag tekintetében importfüggőek vagyunk, és ez egy szűk keresztmetszetté vált. Ezért érdekel engem, hogy ezt hogy ítéli meg. És itt megint csak jogi szabályok, e, jogi eszközök szükségessége. Nem kellene arról beszélnünk itt Európában, hogy ez a gazdasági modell, Eh, tulajdonképpen implikált, eh, ami implikált az, ezt a visszavonulást az iparban, hogy ezt most át kell dolgoznunk. Eh, a green technology, a zöld technológiában vezetőké kell válnunk, és ezt hogyan tudjuk elérni, erről beszéljünk. Mr. Tukalas. Köszönöm szépen, Tukalas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék szívből köszönetet mondani a mai előadásokért. Az európai ipar jövőjéről szóltak. Nos, közvetlenül kapcsolódnak ezek a tegnapi előadások, amelyet az Európai Kutatási Központ képviselői, az ERC képviselői tartottak. A kutatás, képzés, innováció összefüggő területek az ipar jövőjével is. Pliske úr nagyon érdekes megjegyzéseket fűzött a megjuláshoz. Gyakran fordul ugye az elő, hogy Európa nem igazán tudja felhasználni a kutatás eredményeit, és más országok alkalmazás, más országokra hagyta az alkalmazást. Egy példa a technológia fejlődés ilyen vonására az, amikor az Egyesült Államok 1945-ben a tranzisztor tranzisztort, mint kulcs technológiát megvásárolt Európától, mert egyszerűen Európának nem voltak tudatában a felfedezés jelentőségének. Két-három gyenge pontra utaltak az előadásokban Dörvi úr is ezt tette meg, és nagyon köszönöm, és örülök a bizottság terveinek e területen azzal kapcsolatban, hogy hogyan vigyék piacra a tudomány eredményeit. Egy további gyengeség, úgy látom, az, hogy a kutatás eredményeit hogyan tudnánk, hogyan tudnánk értékesíthető termékekké váltani. Gyakran kritizálják Európát azért, hogy nincsen, nem tud megfelelő szövetségeket kötni a kutatás köré, a kutatás érdekében. Valószínűleg ennek az az oka, hogy a beigazolódott technológiákat, ezért nem tud, ez az ok annak, hogy a beigazolódott technológiákat nem tudják elterjeszteni. Az Egyesült Államokban pedig pont az ellenkezője van, az egyetemek, vállalatok hatékonyan együttműködnek. Nagyon jól meggyökeredett ez a kapcsolat, és látható az eredménye a, abban, hogy milyen jelentősen vesznek részt a vállalatok a vállalkozói tőke alapokban is, amelyek kezdő vállalkozások számára biztosítanak tőkét. 7000 ilyen vállalat van jelenleg. A vállalatok közül 7 100 milliárd eurós forgalommal rendelkezik, és ezek a vállalatok a, <coughs> az innovatív kulcstechnológiákba fektetnek jelentős összegeket. A a Cambridge University is jelentősen kiaknázza ezt a fajta együttműködést. A Cambridge University területén olyan vállalatok is megjelennek, jelen vannak, amelyek szorosan kapcsolódnak tevékenységükkel, a kutatási tevékenységekkel. Finnországban, is vannak olyan műszaki egyetemek, amelyek szoros kapcsolatot kapcsolat, tartanak, illetve lehetővé teszik nagy elektronikai cégeknek az egyetem területén való fizikai jelenlétet is. Nagy-Britániában is vannak nagy kutatóintézmények, <coughs> és van olyan is közöttük, amelyet ráadásul az ipar egyik képviselője vezet. Ez jelentős erőt jelent. Ha lehet, két-három problémát is említenék. Európában nagyon sokat beszélünk, mindenkinek van véleménye erről, de kevés dologra vállalkozunk. A cselekedet, a tett az hiányzik. Rengeteg tanulmány van például arról, hogy 2025-ig milyen területekről fogunk kikopni, hogyha nem sikerül megfelelő lépéseket tennünk. Mindjárt befejezem, elnök úr. Gyorsan kell tehát lépnünk. 2000 egyetem működik Európában, és a beruházások az öntöző kanna elv szerint rendkívül töredezettek, sokfelé daraboltak. Az Egyesült Államokban ezzel szemben nem panaszkodnak az ottani Cambridge University eljárása ellen. Nekünk is saját identitást kell kialakítanunk Európában a kutatás terére ki kell, meg kell találni, melyek azok a területek, amelyeken erősek vagyunk. A Grenoble Egyetem példája rendkívül jó, de többre van szükség. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy az időt olyan feltűnően néztem, de 12-en kérnek még szót. Mindenkinek szeretnék lehetőséget adni, de azt is kérem, hogy legyen azért egy-két részletes válasz és mert hogyha csak a kérdésekre hagyjuk az időt, akkor nem marad esély a válaszokra. Ezért vágom félbe a, most a kérdések fonalát, és a vendégeknek adom meg a szót, hogy válaszoljanak. Kérem, koncentráljanak az önök szempontjából fontosakra, nyilván nem tudnak mindenre reagálni. Krín úr, talán ön kezdje. Thank you, Mr. President. Uh, perhaps I could reply. Köszönöm, elnök úr. Talán Castello asszony és Hübner asszony kérdéseivel kezdeném, mégpedig azzal, hogy milyen példái vannak az együttműködésnek, a kutatás, az egyetemek és az ipar, a vállalkozások között. Szeretném elmondani, hogy a business as usual koncepció nem elegendő. Néhány héttel ezelőtt delegációval ismét Kaliforniába mentem, és amikor azt tapasztalja az ember, hogy milyen szoros az együttműködés kis intézmények, mint a Caltech között, ahol körülbelül még 200 tanszék sincs, és a JPL, J Proportion Lab között, ha látjuk, hogy milyen az együttműködés egy egyetemi intézmény, harmadik helyen álló egyetemi intézmény és egy kutató központ között, akkor látjuk, hogy sajnos Európa bizony nincs az élvonalban, lemaradt. Azután ott van a Stanfordi Egyetem. Feltettem a kérdést a rektor helyettesnek a Stanford Egyetemen az összeférhetetlenségről mert az Európai Egyetemeken, hogyha valamely professzor vagy tanár az innovációban részt akar venni, akkor ezt hozzák fel. És világos volt egyébként az ő válaszuk. Azt mondta, ha az ipar a völgyben nem akar fiatal tanárokat, akkor mi sem akarjuk őket. Vagyis a lényeg az, hogy az ipar és az az említett szervezetek között szüksége van az együttműködésre. Az egyetemek és a vezető kutató intézmények között szükség van az együttműködésre, és az innovációs rendszerbe be kell venni az ipart, a helyi és regionális hatóságokat, hiszen ők képviselik a társadalom érdekeit, és tükrözik azt is, hogy mire van szükség helyi szinten. Ami az együttműködés példáit illeti, Hübner asszony kérdezett erről. Grönobból adok egy példát. Én nem Grönobi vagyok, hanem ír, de van ott egy jó példa. Fölteheti az ember a kérdést, hogy e, Európa a mikroelektronikában e, miért vezető. Egyébként e, csak Grönobban van egy kisvárosban ez a létesítmény, ez a város messzi van az erőközpontoktól. Az ok az, hogy Gronóban a LETI vezető, világ egyik vezető kutatóintézete működik Gronóban, és ez az ST-vel együttműködik, a technológia átadás folyik, igen, nyitotta a kutatásfejlesztés terén, az IBM-et is magához vonzotta, és ez javította a helyi egyetemek, kutató szervezetek színvonalát a környéken. Úgyhogy ez az előrelépés módja, vagyis az összes érdekelt fél között együttműködés van, és ez egy többoldalú együttműködés. Köszönöm szépen, Germász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek, a kérdéseket, amelyeket feltettek számomra. Megpróbálom összefűzni őket egy csokorba néhány téma köré. Az egyik ismert rit, kis versike az építő iparban, vagy bocsánat, ritmus három lépés a gondolkodni, csinálni és ellenőrizni. A gondolkodás az az innováció, kutatás, a csinálás, demonstrációs projektek, amikor bemutatjuk azt, hogy a társadalom számára, hogy hogyan folynak a dolgok, és az ellenőrzés az a a, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a képzésen, oktatáson keresztül elterjesztjük az eredményeket. Ez a ritmus e, tehát nagyon fontos, hogy rögzüljön bennünk hogy ösztönözzenek minket. És amikor szabályokat hozunk, akkor ezekre kell figyelni. Természetesen ez csapda is, hiszen szükség van innovációra, szükség van kutatásra annak érdekében, hogy különböző kérdéseket tisztázzunk, elsősorban olyanokat, amelyek a szakterületek határain helyezkednek el. Ezeket meg kell vizsgálni és elérhetővé tenni az építőipar számára is de természetesen mindezt láttatni kell tudni, be kell tudni mutatni, és ezekhez demonstrá- ehhez demonstrációs projektekre van szükség. És az is nagyon fontos, hogy kiterjesszük ezeket az eredményeket a három millió kisvállalkozás körében is. Az önök szabályozása, önök a szabályozással ezt a folyamatot segíthetik elindítani az ellenőrzés, illetve a kiterjesztés szakaszában nagyon sok olyan elem van, amely az oktatással van kapcsolatban. Tehát azzal, hogy aki az építőiparban dolgozik, minden embert el kell, hogy épi, ér, érjünk. És hogy az emberek és hogy azt tegyük, azt fejleszük, ami az embereket érdekli, ami érinti őket, ne pedig olyan folyamatokat, amely amely távol áll tőlük. Elnök úr, két olyan áramlat van, amely a fejlődésben segíthet minket, és amely más ágazatokból átvehető. Sokat tudunk tudni elég tanulni másoktól is. Az egyik az az, hogy túl sokat építünk, e, e, e, illetve, hogy kicsiben építünk makettekkel, számítógépen, és így nagyon sokat se, tanulhatunk, segíti a munkát, a képernyő előtt összeülhet egy csapat, amely már megbeszéli hogy mi az, a, mi az elvárás, milyen ötletekkel tudják a mi folyamatainkat e, úgy segíteni, hogy ezeket az elvárásokat teljesíthessük. Tehát ez az építésre alkalmazás, a, a, az ép, a fit építkezés nagyon fontos az épületinformációs modulek kialakításával, a modellezéssel a tulajdonképpeni építőipar számára egyfajta átmenetet segít a gondolkodástól a megvalósításig. Tehát a, ezért ezt is kutatni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy, hogy hogyan tudunk mindezt, hogyan tudjuk mindezt az igazi kiterjesztés, a, az igazi megvalósítás és érvényesítés terén erősen megjelentetni. A következő dolog pedig a három millió KKV-t, kisvállalkozást segíti a kivitelezés, a megvalósítás során. Meg kell próbálni mindazt, amit a termelőipartól, az autóipartól, más ipartól elmélet szempontjából a, a célirányos karcsú irányítás terén tanulhatunk, azt átültessük, és számukra elérhetővé tegyük, hogy a kisvállalkozások is az építőiparban a munkájuk során ezeket alkalmazhassák, hiszen költséghatékonyá tehetik tevékenységüket. A költséghatások keresztül, illetve folyamatokat tulajdonképpen a 3 millió KKV-nál dolgozókkal közvetlen kapcsolatot alakíthatunk ki, a munkájukról tárgyalunk, és ebből tanulhatunk nagyon sokat. Ebből következtethetünk arra, hogy milyen igényeik vannak, amihez a mi oktatásunkat, képzésünket igazíthatjuk. Nagyon fontos természetesen az energiahatékonyság a mi területünkön is. Ez a az a terület, amely a társadalom fölött áll, a társadalom egészének eh, együttműködését igényli. Volt egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy mit tehet a parlament az a korlátok elhárításáért. Ha jól emlékszem, talán Bütiskhofer kollega tette fel ezt a kérdést. A legfontosabb szerintem az, hogy az építőipari szerz, az építési szerződésekre vonatkozó szabályozás olyan legyen, amely a, a, a presztis szerződési szintről a teljesítményre összpontosító szerződések felé viszi el a hangsúlyt. Tehát amikor amikor egy szerződést kötünk, akkor abban legyen pontosan benne, hogy ezért ebben a szerződésben meghatározottak szerint X lámpát, X mennyiségű és minőségű borítást kapnak, és hogyha ilyen jellegűek a szerződések, akkor az egy más szintet jelent már. Az Európai Uniós törvényalkozatás és a nemzeti jogalkotás egyenlőre még korlátozás csak. Természetesen ez nagyon ö, bonyolult, de nagyon fontos, hogy nyis, nyithassunk a jogszabályok alapján az új, úgynevezett teljesítményorientált szerződés felé. Ezzel sokat segíthetnének. Ha sikerülne ezt elérnünk, és hogyha például az épített környezetről és az épített környezet tulajdonosáról van szó, és a jogi szabályozásról, akkor a, az épített környezet jogszabálynak megfelelő megépítésénél már nincsen semmiféle további adminisztratív költség, hiszen a tulajdonosok fognak a lakások, az épületek fejlesztésébe investálni, az eredménye viszont össztársadalmi lesz. Az építési szabályozásokra tehát ennyit. A számokat szívesen mondok majd az oktatásra vonatkozóan és az építőiparra vonatkozóan is. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tárgyaljunk magáról, az eredményről, az építőipar teljesítményéről, az új szállítási modellekről, modalitásokról, az energiáról, stb. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Bessi úr a következő. Köszönöm én is, hogy lehetőséget kapok a válaszra, bár természetesen nagyon sok kérdés merült fel és nincs már olyan sok időnk. Elhangzott egy kérdés Bütikó Ferú részéről a keret feltételekre vonatkozóan. Nem vagyok ennek a nagy szakértője, de hogyha kedvező keretfeltételeket teremtek, és ennek köszönhetően kedvezőbb lesz a helyzet, megkönnyítem a fejlesztéseket, és eh, ezek gyorsabban valósulhatnak meg, akkor ez természetesen ez nagyon gyorsan elvezethet a protekcionizmusig, és akkor megint csak problémáink lesznek. Ugyanis exportálni akarunk nyilvánvalóan. Ami az elektromos autót illeti, erről csak röviden kívánok szólni, mert itt a KMU-kkal kapcsolatos kérdést tartom a legfontosabbnak. Foglalkozunk el a fenntarthatósággal a mobilitás kapcsán, mindent meg kell tennünk ennek érdekében, és az elektromos autó egy jó megközelítés, hogyha megvan az az energia, amire szükség van ehhez, és akkor így tudjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Az elektroautók piacra jutatásához természetesen olyan módszerekre van szükség, olyan eljárásokra, amelyek költségesebbek, mint a hagyományos autóknál alkalmazottak. És az európaiak vásárló ereje az elmúlt években folyamatosan csökkent, ezért már nincs lehetőségük arra, hogy egyre több pénzt adjanak ki a mobilitás céljaira. Persze fontos az, hogy az emberek mozoghassanak, közlekedhessenek, hiszen ez a szabadság fontos része. Szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni arra, hogy milyen jogszabályokra van szükség a KKV-k szempontjából különösen. Jelen pillanatban túl komplexek az eljárások, különösen a kkv számára. Nem tudnak részt venni sok mindenben ugyanis eh, a mm, hetedik kutatási keret eh, programmal kapcsolatban különösen jól láttuk, hogy mi történt a szerződésekkel. Három évig tartott, eh, mire végre sikerült dűlőre jutni. Hogyha valaki egy kis és középvállalatnál dolgozik, akkor látja, hogy három év mennyire hosszú, hát addigra már megoldódott a probléma. És ezért én azért szeretnék, amellett szeretnék érvelni és javaslatokat benyújtani, hogy hogyan tudnánk egy kicsit jobban konzultálni azokkal, akik nek, akikért történnének a dolgok. És az egész értékteremtő láncot meg kell nézni, minden elemét a nagyipar és a KKV-k közötti kapcsolatokat ne kelljen mindig újraépíteni hiszen aki itt ennek a láncnak a része, aki piacra jut, és ott sikeres, az azután magával húz egy csomó más beszállítót például az autóiparban, ha megnézzük, itt 30% csak a saját termelés, az összes többit a beszállítók adják, közöttük nagyon sok KKV. Németországban, most itt elsősorban Németországról beszélek, ha ez nem így lenne, akkor nem ott lennénk, ahol, nem ott tartanánk, ahol jelenleg vagyunk és a környezetet kell meg kell néznünk, partnereket, kompetens partnereket kell találnunk, akikkel meg lehet valósítani a terveket, és gyorsan lehet az új termékeket piacra juttatni Fentartható ipari struktúrákra van szükség, amelyek tartósan és fennmaradnak. És hogyha ilyen termékeket akarunk kifejleszteni, ahhoz sokszor 30 évre van szükség. És ez a 30 év, ezt a 30 évet kell valahogy áthidalni, és előfinanszírozni, ezt meg kell tudni finanszírozni, és ez egy gigantikus probléma, különösen akkor, mert sokan rossz óra tesznek a probléma sokszor az, hogy rossz úton indul el valaki ugyanis hát nagyon sok magot kell elszórni ahhoz, hogy valami végül is teremjen, és legalább egy fa kinőjön, nem is egy erdő. Ez egy nagyon fontos kérdés. Még itt nézem a papírjaimat. Igen, mi volt még az értékteremtő lánc eh, egész eh, mentében? Eh, fontos az, hogy támogassuk a demonstrációs projektek elkészítőit. Kiindulunk mindig egy csomó papírból, de ezeket nem lehet eladni, maximum a licenceket, de elviekben a pénzt csak a termeléssel lehet megkeresni, és az innovációval elindított termeléssel ezt kell erősíteni Európában. Köszönöm. Köszönöm. Dr. Plicske. Köszönöm a kérdéseket. Szeretnék, hogy megkísérlem, hogy néhányra válaszoljak. Elhangzott egy kérdés például, hogy hogyan tudnánk a KKV-k számára jobban biztosítani a finanszírozást, eh, innovatív projektek esetében. Ez tényleg problematikus. Egyrészt azért, mert a pályázatok rendszerén túl bonyolultak. A kis középvállalatoknak nincs erre forrásuk, erőforrásuk. És általában az európai projektek kapcsán nem mondhatjuk el azt, hogy az eljárások nagyon transzparensek lennének. Itt a KKV-knak nincs ahhoz se pénzük, hogy egyáltalán áttekintsék, hogy mire van lehetőség, milyen projektek vannak. A vegyiparban megpróbálunk segíteni, van például egy informatikai szolgáltatásunk ingyenes, aminek a segítségével áttekintjük az összes pályázati lehetőséget a kis és középvállalataink számára, annak érdekében, hogy részt tudjanak venni ők is az ilyen kutatási és innovációval összefüggő projektekben, de itt még azért sokat tennivaló. A második kérdés termelési rendszerekre vonatkozott, hogy folyamatosan dolgozunk-e azon, hogy javuljanak folyamatosan az eljárások. Természetesen ez folyamatosan megtörténik, de nem csak eh, az új eh, vegyipari területeken, hanem a klasszikus területeken is. Itt például az emisszió csökkentés, kb. 30%-os volt ez a vegyiparban az elmúlt 20 évben, és ez természetesen energia eh, csökkentést is eredményez, és növeli a versenyképességet. Vagy van egy egészen új európai projekt, az F3 Factory, projekt. Ebben azt hiszem 70-en vagy 80-an vesznek részt egyetemek, KKV-k, nagyvállalatok, és van amennyien azon dolgoznak, hogy a jövő gyárát építsék fel a vegyipar területén egy sor kísérleti projekt alapján. Harmadik kérdés. Milyen lehetőség van még energiatakarékosságra? Nos, véleményem szerint mindig van lehetőség arra, hogy energiát takarítsunk meg, módosítjuk, változnak az eljárások is eh, folyamatosan. A Bayernnél például egy eh, klímacsekket eh, vezettünk be a világon az összes 35 gyárunkban, de az érdekesebben az, hogy ez a tulajdonképpen a versenytársak is megtehetik, és ennek az eljárásnak, az ellenőrzésnek a segítségével az eljárás során 10%-os csökkentést tudtunk eh, elérni. Vagy mondok egy másik példát. sok arra mutató jel van, hogy a vegyipar klasszikus területén is még eh, meg lehet takarítani eh, energiát. Klór, vegyük például a klórt, mindenben, mindenben van klór, nem csak vegyipari termékekben, hanem a feldolgozóipar is nagyon sok klórt használ fel. A klór az egyik legnagyobb energiazabáló a Földön, a eh, világ energia felhasználás 2-4 százalékáért felelős, ami egy hatalmas szám. Jelenleg egy klór előállítási eljáráson dolgozunk, oxigén katód segítségével, és ennek a segítségével az klór előállításhoz szükséges energia egy 40%-át meg tudjuk takarítani, mert ennek hatalmas hatása, eredménye van. Elhangzott a kérdés, hogy új jogszabályokra szükség van-e. Nos, egyre egyszerű válasz, egyszerűbb jogszabályokra van szükség. Hogyha azt mondjuk, hogy szükség van tanácsadásra a vállalatoknak, hogy megfelelő pályázatokat tudjanak írni, akkor is ennek a szükségességét látjuk. Azután az innováció kapcsán, hogyha megnézzük az új elgondolásokat, az innovatív ötleteket, eh, 3,4 milliárdot adunk ki erre Európában, itt valami nem stimmel nem stimmel, az egyenlet. Hogyha ezek a beruházások nem eredményeznek termékeket, amik a fogyasztóhoz kerülnek, akkor itt valami nem nincs igazán rendben. És amit meg kell nézni tehát ennek a jogszabályi hátterét. És még a jogszabályokkal összefüggésben itt olyan világító tornyokra van szükség, amelyek minden ágazaton túl az ágazatok között és nem ágazat specifikusan vizsgálják az új és új társadalmi igényeket. És hogyha mindezt ilyen komplexen tudjuk tekinteni, akkor tudjuk mozgásba hozni a dolgokat, akkor lendül majd mozgásba minden. Azt hiszem, hogy ezzel a legfontosabb kérdésekre válaszoltam. Köszönöm, Dűbi úr! Président, merci. Köszönöm szépen. Nem tudok most első vonalbeli információt adni az Innovation Act-ről, az innovációval, innovációval kapcsolatos jogszabályról, inkább a stratégiát tudom ismertetni, ezt majd a biztosok kollégiuma fogja kidolgozni. A jövőbeli bizottsági stratégiai dokumentumban szerepelni fognak bizonyos javaslatok. Először is a pénzügyi eszközök problémája. Úgy gondolom, hogy válsághelyzetben élünk, még akkor is, hogyha ez nem olyan drámai, mint 2008-ban vagy tavaly volt. A vállalkozások számára, főként a KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférés gond. Így a bizottság az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal pénzügyi eszközök palettáját kívánja javasolni a kockázati tőkéktől egészen a kölcsönökig, garanciával együtt, és ez a tagállamok lehetőségeit kiegészítené. Ami pedig a hitelek vagy pénzlehetőségek elaprózódását illeti. A kockázati tőkére nincs külön jogszabály, ez a tagályokban létezik, viszont a határon túli beruházásokra, befektetésekre van ilyen jellegű szabályozás. A célunk az, hogy túllépjünk az elaprózódáson, és ezeken az elképzeléseken dolgozunk többek között az Európai Beruházási Bank beli és beruházási alapbeli kollégákkal. Egy sor pénzügyi eszközt kívánunk bevezetni, ami melyek majd lehetővé teszik a kkv számára a kockázati tőkéhez való hozzáférést és a garancia problémájának megoldását is, és ezt a bizottság költségvetéséből kívánjuk megvalósítani. Tehát tervek vannak, de ezt elmélyítjük, továbbfejlesztjük. Van egy másik eleme a kérdésnek, hiszen igen, összetett a mi társadalmunk. A keretfeltételekről van szó. A keretfeltételek alapvetőek, hogyha meg akarjuk könnyíteni az új piacok kialakulását, fejlődését. Nem beszélhetünk elektromos járművekről, hogyha nincs meg hozzá az infrastruktúra és a szabályzás, nem beszélhetünk ökoépítésről, hogyha nincs szabályozás, infrastruktúra, nincs meg a smart grid, stb. Rendkívül fontos a szakpolitikák kidolgozóinak, hogy olyan jövőképe legyen, amelyben benne vannak a különböző összetevők, a kínálat, a szabályozás, azért, hogy globális megoldást javasoljon. Szerintem ez az elem lehetővé teszi, hogyha sikerül ezt kifejleszteni, és hogyha sikerül ezt a tevékenységet létrehozni, például az elektromos hálózat piacát, akkor jobb feltételeket teremtünk Európában az innováció számára. Van egy másik elem, ezt sokszor elfelejtjük, a közbeszerzések ez a GDP-nek jelentős ányadát teszi ki, és lehetővé teszi a javak és szolgáltatások előállítását. Hogyha holnap az összes egyetem, kórház, intézmény úgy dönti, hogy ökohatékony lesz, akkor ez hatalmas közbeszerzési piacot jelent az ipar számára, és így Európa vezető szerepet játszhat a világ versenyben ettéren. Éppen ezért nem szabad elfelejteni a közbeszerzések piacát, és a közbeszerzők, akik kiírják ezeket a pályázatokat, a specifikációkat, innováció alapján kell, hogy ezt megtegyék, és az innovációra gondolva azért, hogy a közbeszerzők európai szinten szép lassan kialakítsák azt a gondolatot, hogy a közbeszerzés is az innovációs politika része. Egy másik kulcseleme az infrastruktúra. Több hozzászóló erről beszél, de új energiáról nem lehet gondolkozni a smart grid nélkül, nem gondolhatunk az elektromos járművekre úgy, hogy nem valósítjuk meg annak lehetőségét, hogy a telepeket, az elemeket föl lehessen tölteni sok helyen. Hát ez is az innovációhoz történik. Azután a különböző kompetenciák, hozzáértés, a munkaerő minősítése, képzése. Európának erős képet kell kialakítania az innovációról, a kutatásról, és ez az egyetemeken keresztül történik, világrangú egyetemeken keresztül, ebből még nincs túl sok Európában. Nem csak a Harvardra meg a Stanfordra gondolnak a diákok, hanem az európai egyetemekre is, és éppen ezért dinamikusabb egyetemi rendszert, versenyképesebbet kell létrehozni világszinten, hiszen ez is jelentős tényező szólni lehet még arról, hogy hogyan lehet az egyetemek, a képzési struktúrák szerepét kiegészíteni a magán és köz, köz iniciatívákkal. Már van hasonló elképzelésünk, gyakorlatunk, főleg a az informatikai képzésben játszik e szerepet, és ezen még tovább kell gondolkodni. Beszélnék még a klaszterekről, több hozzászóló ezt megemlítette. Szerintem fontos helyi, regionális szinten, hogy együttműködési egységek, övezetek jöjjenek részre, kutató, központok, egyetemek, KKV-k működjenek együtt, és ehhez nagyon fontos, hogy kölcsönösen megtermékenyítsék egymást az említettek, valamint az egyetemek, a kutatóközpontok és a nagyvállalatok. Cambridge, Grenoble, Dresda, München, Barcelona, ezekről is szót kell ejteni. A kritikus méret okoz gondot, 300 ezer munkaerőt akarunk létrehozni, de gondoljunk Bangalore-ra, és aztán Cambridge-re. Cambridge-ben 40-50 ezer munka erő van, vagy munkahely, de közben Bangalore-ban ennek többszöröse. Úgyhogy erre is gondolni kell, amikor versenyképesek akarunk lenni, és szerintem ezek fontos elemek, amikor az európai szintről beszélünk. Az utolsó pont a kormányzás és az egyszerűsítés meghallottam az üzenetet, egyszerűsíteni kell, tudatában vagyunk a problémának, ebben az évben felülvizsgáljuk a pénzügyi rendeletet, és az alkalom lesz arra, hogy olyan pénzügyi szabályozásunk, rendeletünk legyen, ami megkönnyíti a dolgokat, és remélem, hogy így egyszerűsíteni tudjuk a megközelítést. Kormányzás, két dolog komplementaritást kell javítani a felhasznált európai eszközök között, nemzeti, európai és regionális szintek között. A bizottságban erőfeszítéseket teszünk azért, hogy szorosan együttműködjünk a kutatási főigazgatossággal. Én magam a vállalkozási főigazgatóságon dolgozom, és a régió főigazgatósággal is együtt akarunk működni azért, hogy az összes innovációs tevékenységet koordináljuk Európába, kiegészítsük egymást, és ezen dolgozunk a jövő érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon fontos megjegyzéseket kaptunk. A dolgot azonban, mintha kezdenénk elveszíteni, legalábbis a szervezés fölötti lehetőséget, mert 14-en kívánnak szót, és kevés az időnk. Ezért mindenki egy percben kérem, hogy szóljon. És a másik kérdés, hogy ezt követően ugye a 2020-as program vitájáról szólunk, és ez kicsit részben már arról is van szó, tehát kérem önöket, hogy talán itt megvárják meg. Köszönöm szépen, Csérzék úr. Igen, köszönöm szépen, rövid leszek, elnök úr. Tegnap van Rompuy úr nagyon fontos nyilatkozatot tett a kamarában, és azt mondta, hogy a versenyképességet át kell tekinteni a tagállamokban és az európai piacon is 500 millió az európai piac nagysága 500 millió ember és Európa jelentős gyártó is. A jelenlegi helyzet alapján igazából azt látjuk, hogy tisztességtelen verseny van a világban. Ez a tisztességtelen verseny különböző ágazatok lerombolásához vezet, jelentős vállalat áthelyezéshez, nem csak Kínába, hanem az, az Egyesült Államokba is, ahol az energia olcsóbb és versenyképesebbek ezért a vállalatok. Nem tudom például, hogy nem kellene ilyen helyzetben Európának vámpolitikáját felhasználni arra, hogy leállítsa a vállalkozások elszívását. Egyrészt, másrészt pedig, hogy a bevételeket jobban összefogja a kutatás, innovációs területekre való beruházásokra, és hogy átalakítsa a saját fogyasztási modellját. Jelenleg importtal elégítjük ki a fogyasztásunk jelentős részét, és az intelligens ház, intelligens város, zöld technológia, minden egyéb modell a jövőben áll csak rendelkezésre, de pénz, illetve rendelkezésre áll a jövőben, de pénz kell a megvalósítására. Ezért a forrásokat vissza kellene irányítanunk Európába. És akkor majd módosíthatjuk a fogyasztásokat. Köszönöm. Ami a, az elhangzottakat illeti nagyon érdekes információkat hallottunk minden e- előadótól, de talán a legfontosabb kérdésről még nem hallottunk. Sok kolléga gondolja, hogy az ipar az egyfajta jótékonyság a társadalmi és környezeti célok számára. Nem, Kedves kollégák, az ipar az nyereségről szól, és nekünk politikusoknak olyan környezetet kell tenni, amely akár így vagy akár úgy, de megpróbál hozzájárulni az ipari környezethez. Az Európa, az Egyesült Államok és a világ egyéb területei iparuk és sikerük ettől függ. A vállalkozói szellem pedig kezd eltűnni Európából, ahogy hallottuk Dürvi úrtól, ez így van. Európában más értékeink vannak, és nem vagyunk elég jók ezen a téren. A szociális piacgazdaság nagyon szociális és nagyon kevéssé piac. Öm, környezeti, társadalmi és egyéb elvekkel bástyázzuk körül magunkat, közben pedig beteg az európai társadalom. jelentős az az egyenlőtlenség, amelyet a Lisszaboni stratégia célja és a jelenlegi helyzet között van. Hova került a sok beruházás, nem kutatásfejlesztésbe, csak nagyon kevés ország teljesítette ezt a célkitűzést. Hogyha e, szét akarjuk osztani a, a tortát, akkor először süssük meg talán. Az a kérdésem az összes előadó felé, hogy képzeljük el hogy 15-20 millió dollárunk van, dollár van a zsebükben, és az iparba kell beruházniuk. Néhány homályos Európa párti elképzelés sen kívül vagy a fölött mibe investálnának Európába? Hogyha Ázsiában vagy Egyesült Államokban, államokban nagyobb a megtérülés reménye, akkor mitől Európában ruháznának be? Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Nos, első kérdésem. Krín e, doktor úrnak, e, professzor úrnak teszem fel. Nagyon tetszett előadása, remélem, hogy majd megkapjuk e, az írásos verzióját is. Egy olyan képet vázolt, amelyben már bugyog a vihar. A telekommunikációs ipar igézte ezt elő, jelentősen koncentrálódott, és nagyon sok nagy vállalat valóban eltűnt. Az innováció költségei rendkívül magasak. Gondolja-e, hogy ez megfordíthatatlan folyamat-e, vagy pedig eh, meg lehetne még fordítani, és milyen eh, beavatkozás szükséges ehhez forrásokra, vagy inkább kutatásra, technológiafejlesztésre. A, a mindenkori lehetőségekre, régiókra, vagy mire kell koncentrálni? A második kérdésem. Említette, hogy a technológia együttműködési források észszerűek lehetnének akkor, amikor az alacsony kibocsátású gazdaságot próbáljuk megvalósítani de mi a, elmondta, hogy a saját ágazatukra mi vonatkozik, de ez másra is. Kötelező jellegű célokról lenne itt szó. Mi így döntöttünk, és fel is szólítjuk a bizottságot annak érdek, arra, hogy határozza meg ezeket a, a határértékeket. Jó ötletnek tartja -e, vagy túlzottan ambiciózusnak ezeket a gondolatokat, hiszen ha lehetséges, szeretnénk nagyra törő célokkal és nem visszalépéssel operálni. Piper úr? Ja, danke, danke schön, Herr Ford. Köszönöm, elnök úr. Először is a bizottság képviselőjének, Dövi úrnak szeretném a megjegyzésemet elmondani. Aggódom. Úgy tűnik, hogy az a felfogás uralkodik, hogy a technológiát Brüsszelből központilag el lehet rendelni hiányzik a nemzetekhez, a régiókhoz való kapcsolat, és egyetlen egy hanggal sem említette az európai strukturális politikát. Világos, hogy van kutatási politikánk, amely nagyon fontos eleme, elem, és ez tulajdonképpen ebben egy darabig részt is vesz a középréteg, de a régiókban kis cégek, a nagy kutatási programokban nem eh, tudnak részt venni, pedig a struktúrpolitikával ezt kívántuk elérni, és ez nagyon fontos európai feladat. Az európai feladat ugyanis az, hogy eh, ezekben a nemzetközi, a szövetségi tartományok eh, bezárt politikáját segítsük nekik kinyitni, hogy a saját középrétegüknek, kisvállalkozásaiknak ezeket a lehetőségeket biztosítsák. Németországban, Franciaországban a kettes célversenyek már működnek. A nemzetközi a Brüsszelből való megadás szerintem az igazából a helytelen megoldás. A Silicon Valley-t esetleg Münchenbe át lehet helyezni, de ez csak egy-egy kiemelt, ritka példában lenne megvalósítható. A második dolog pedig a hagyományos ipar mm, felsőbségi jogának a biztosítása vajon azok a munkahelyek, amelyek a mostani feltételek vagy célok miatt eltűn, eltűnnek, a megújuló energia miatt a hálózat kiépítés mibe kerül. Tehát gondolkoznak e-, ezen, mi, mi, mibe kerül a bizottságnak a bankok adóztatása, a CO2 kibocsátás, stb. stb. stb. stb. Pliske úrtól is hiányoztak a megjegyzései. Örülnék, hogyha németül válaszolna erre, hiszen nagyon jó tolmácsolás van, beszéljen kérem anyanyelvén. Nagyon fontos tehát, hogy a középréteget érintő szempontokat is az energiaköltségeknél megvizsgálják. Tika úr, egy perc, ne felejts el. Tudom, hogy nehéz. Igen, köszönöm szépen. Patru puncte pe care Három megjegyzésem van. Először is szeretném elmondani, hogy az európai iparnak nincs jövője a szakszervezetek nélkül. Szerettem volna, hogyha a munkavállaló képviselői is itt lettek volna velünk ma. Majd pedig ami a kutatást, fejlődést, fejlesztést, innovációt illeti. Ehhez meg kell változtatni a kereteket, és könnyebbé tenni a KKV-k részvételét. Majd pedig úgy gondolom, hogy a gazdasági válság egyik oka az ipar leépítése, amit az utóbbi tíz évben gyakorolnak. Igen jelentős a munkanélküliség is a fiatalok több mint, vagy közel 20%-át érinti ma a munkanélküliség, éppen ezért nagyra törő, fenntartható iparpolitikát szeretnénk a környezet és a gazdaság számára azért, hogy nőjön a foglalkoztatottak száma. Azt is üdvözlöm közben, hogy a az utolsó európai csúcson márciusban a tagállamok vezetői elkötelezték magukat az energiahatékonyság növelése mellett. 20%-kal kívánják ezt növelni 2020-ig. Így legalább van egy számszerűsített elkötelezettség. Hogyan fog ez tükröződni az európai politikában, kérdezem. Köszönöm. Van egy kérdésem. Mészáros úr kérdezi. Az energiakutatás, energia, nukleáris energia tehát én Green professzort szeretném megkérdezni, hogy hogy látja ezeket az ágazatokat, és mit várhatunk ettől a jövőben. Jó lenne tudni az is, hogy mi lesz a szerepe az új kutatási eredményeknek etéren, főként, hogyha a fúziós reaktorok jövőjéről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bacsitis úr. Hát, Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios iš tikrųjų galima ir pasidžiaugti, tačiau yra ir liūdnų faktų. Köszönöm, köszönöm a tájékoztatást, igen, érdekes volt és hasznos, de el kell ismernünk, hogy a nagy erőfeszítések ellenére, a sok befektetés ellenére nem túlságosan nagy a kutatási potenciál Európában és amikor az új tudomány, az új ismeretekről van szó, nagyon sok ösztönzőre lenne szükség. A fő cél Európa versenyképességének növelése. Ez azt jelenti, hogy biztosítanunk kell azt is, hogy ne legyenek egyenlőtlenségek a különböző régiók fejlődését illetően. Én az új tagállamokra gondolok elsősorban, mert az ő kutatási potenciája csak most válik evidensé, és ezt még nem is használták ki teljes mértékben. Sok érvet lehet felhozni, arra, hogy a jelenlegi helyzetet indokolják, protekcionizmus és egyebek, de ezeket az egyenlőtlenségeket fel kell számolni úgy gondolom, hogy, vagy remélem, hogy ez a kérdés a jövőben nagyobb figyelmet kap. Mit gondol a bizottság az új tagállamok kutatási potenciáljáról ez a kérdésem? Köszönöm, Grosztet asszony. Köszönöm. Beszéltünk az EU gyenge pontjairól az iparpolitika terén és a gyenge pontok között szó volt a technológia átadásról és az értékesítés problémájáról. Kína mindenütt ott van, elárasztotta Afrikát is, azért, mert eh, az EU elfelejtette Afrikát. Kína befektet Európában, nagy cégeket vásárol föl, nagy iparokat, vállalatokat. Tudjuk, hogy Volvo, ami Svédország egyik eh, élharcosa volt, most már a kínai kézbe van, de tudnánk más példákat is fölhozni erről az EU-ban. A technológia átadása, hogy azzal, hogy megveszik ezeket a nagyvállalatokat, Kína a technológia átadását fogja hasznosítani. Mi lesz majd néhány év múlva, amikor Kína olyan teljesítményű lesz, mint a mi nagy európai vállalataink, iparágaink? Jó lenne, hogy az európai védjegyről egy kicsit több szó lenne, mert erről nem volt szó. Beszéltünk az egyszerűsítésről a kkv számára azért, hogy könnyebben hozzáférjenek ezekhez a szabadalmakhoz, és hogyha a meg akarjuk könnyíteni az értékesítést, akkor a befektetés, gondját kell megoldani, és új pénzügyi szabályokra van szükség a magán és a közpartnerség fejlesztésére. Szó volt az Európai Beruházási Bank szerepéről is, de itt egy olyan újításra van szükség, hogy ez a bank a KKV-k jobb finanszírozását megoldja. Ami engem még aggaszt, ez az ipari kémkedés több harmadik ország részéről, például Kína részéről. Jó lenne, hogyha az EU nem kerülne zsákutcába, akkor, amikor Kína és mások versenyre akarnak kelni a mi nagy iparágainkkal, vállalatainkkal. Köszönöm szépen, Zsadó kollega. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a felszólalásokat, előadásokat. Nagy vitát folytatunk az innovációról, de amikor az európai iparról van szó, akkor itt van az innováció kérdése, de arról nem beszéltünk, hogy kik döntenek az innovációról, arról, hogy mit választanak, mit akarnak megújítani. A bizottság beszélt a biotechnológiáról, a nanotechnológiáról, a mezőgazdaság élelmiszeriparról, de nem volt arról szó, hogy az európai társadalom nagy része nem akarja a biotechnológiát, és az európai tanács nagy része is ellene van a biotechnológiának, és kérik, hogy az élelmiszerbiztonsági európai ügynökség szerepéről tárgyaljanak, ezt újítsák meg. Kinek fog szolgálni, kiknek fog szolgálni ez a biotechnológia, és milyen szociális igények vannak emögött. E Szerintem Európa ma ezt a kérdést nem teszi fel korrekt módon a vállalatok európai finanszírozást kérnek a kutatáshoz, innovációhoz. De mi Európa szerepe abban, hogy irányítsák a kutatást? A vegyipar nagyon ellenzte a RICS reformot. Tegnap itt volt a könnyű járművekről, és tudjuk, hogy beszélnek már előzetesen arról, hogy elektromos járművek kellenek innovációk a vegyiparban, de mi mit akarunk innovációként? Beszélünk arról, hogy kevesebb energiát kell felhasználni a klórgyártásba, de én azt kérdezem, hogy milyen innovációk történnek, önök mit segítenek elő azért, hogy a klórgyártás csökkenjen? A kérdés az, hogy ki dönt, amikor választás van, és amikor valamit elindítanak, akkor elfelejtenek sok mindent, az energia, takarékosságot, amikor a szén megkötése van szó. Mindig az új épületeket mutatják be, a régiekről meg elfeledkeznek. A koherencia nincs meg akkor, amikor az európai kutatás irányításáról van szó. Janna kollega, köszönöm, elnök úr. én kollega, én angolul nem igen jól értek. A What Future for the European Industry, akkor ez azt jelenti, hogy az európai ivar jövője, amennyire én ezt értem, de közben meg csak az innovációról volt szó, ami eh, az innovációt illeti, az európai GDP 2%-át kell innovációra, kutatásra fordítani, de amíg nem beszélünk a dömpingről, fiskális, környezetvédelmi, szociális dömpingről, addig nem tudjuk az, ipar, az európai ipar kérdését rendezni. Vagyis nincs európai iparpolitika egyszerűen azért, mert itt elmondta a, a régi biztos, hogy mindig a piac dönt, pedig a válság kezdetén azt mondták nekünk, hogy arra kell odafigyelni, hogy a kezünkbe legyen a piac, mi irányítsuk, és mikor egy kicsit távolodunk a válságtól, akkor azt mondjuk, hogy nem is olyan rossz a piac. 11 óra 18 percig kellett várni, hogy halljunk arról is, hogy vannak munkavállalók az iparban. És eddig kellett várni, hogy halljunk arról, hogy több 10 millió lakost érint az ipar, akkor, amikor a javakat előállítják. Miért a piac a fő szempont, és miért olyan rossz az önök bibliája, a Lisszaboni szerződés? Mert itt a minimális költségekről van szó. Azután itt van Airbus, TGV, Ariane, az autóiparba való befektetés. Igen, volt innováció, de közben a munkahelyeket kiviszik Európából azért, hogy mindig több pénzt keressenek a különböző leányvállalatok egyre több pénzt azért, hogy Kínába dolgoztassanak, és nem a kínaiak, hanem az európai vállalkozások fognak befektetni Kínába azért, hogy hazahozzák a termelést. Az európai állampolgárok javára kell dolgozni, de ma a, az, mindez az európai lakosok terhére történik. Gondolok én most a saját szavazóimra, és egy sor céget föl tudnék sorolni, amelyek itt megemlítése kell, hogy kerüljenek. Köszönöm, e kollega. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy késtem erről a nagyon fontos megbeszélésről, de az EU 2020-ról 20 kapcsolatban volt munkám, az Európai Unió következő tíz évének fejlesztési ez. Nagyon fontos dokumentum lesz ez, ha elkészül, és nagyon kemény. Nagyon sok olyan kérdéssel foglalkoztak már itt is, ahogy hallom, ami ott felmerül szintén. Az egyik legfontosabb kihívás, a legfontosabb projekt az, amit a technológia tervről a volt lengyel miniszter is tárgyalt. Még 40 millió euró azonban hiányzik a terv végrehajtásához. Azt szeretném tudni, hogy mi a vélemények erről. A másik pedig szeretném, bár tudom, hogy ma nincs rá idő, de szeretném, ha részt vesznének a következő hetekben ennek tárgyalásában. Nagyon jó lenne, hogyha a legfőbb gondolataikat írásban, vagy nekünk, vagy az ülésen az, a felelősöknek eljutatnák, rendkívül fontosnak tartanám ezt, hiszen mindannyian kiemelkedő jelentőségű kérdésekről beszéltek. A bürokrácia csökkentés a kutatásban mindannyiuk szempontjából nagyon fontos volt, de úgy gondolom, hogy az FP8-ra való átállás is fontos azt is ezért látni, hogy ezt eh, a közvitába is bevigyük eh, a döntéshozók számára, nekünk ez a csönd, hát hogy is mondjam, azt jelenti, hogy eh, nem tudjuk meg mások véleményét. Tehát nagyon fontos, eh, hogy az EU 2020-as programhoz is hozzájáruljanak. Köszönöm. Udi kollega. Köszönöm, elnök úr. Ismerjük az általános kereteket, és eh, konszenzus van a közös piacról, de itt ne akarjuk újra feltalálni a spanyol viaszt, ott van a kínai gazdaság, az USA, a liberálisok, e- ezzel kapcsolatosan konszenzus van az egész világon, de így kell dolgoznunk ilyen körülmények között a mi iparunk érdekében. Egyetértek, egyszerűsíteni kell, és könyörgöm, egyszerűsítsük a mindennapjait a vállalkozásainknak. Két kérdést szeretnék föltenni a panelnek, üdvözlöm őket. Mit gondolnak a, a világméretű planetáris monetáris dömpingről, és mi ennek a hatása a vállalatokra, hogyan lehet ezen könnyíteni. Másodszorban pedig elhatároztuk, hogy kötelező érvényű rendelkezéseket hozunk a környezetvédelem érdekében, de közben a világ ezt elutasítja. Láttuk ezt Kopenhágában. Mi az önök érzése? Hogyan tudunk reagálni erre a belső piacon? Szabad hozzáférést kell hagynunk a belső piacon továbbra is, vagy pedig be kell vezetnünk egy mechanizmust, belevesszük a szén kibocsátás problémáját, és védjük a belső piacunkat, figyelembe véve azt, hogy mi történik a Földön, és azok, akik nem tartják be a környezetvédelmi normákat, azokkal mit teszünk? Köszönöm szépen, most szeretném megadni a vendégeinknek a szót. Most fordított sorrendben kezdeném, és először Düvi úrat kérem, hogy szóljon a bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Először is nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy minden Brüsszelben történik, és a technológiát Brüsszelből diktálják. A bizottságnak szerepe van, de az innováció szerintem a vállalkozások szerepe, és nem pedig a közhivataloké. Úgy gondolom, nekem egy más a véleményem, a régió nagyon jó keret ahhoz, hogy innovációs stratégiát dolgozzanak ki, figyelembe véve a különböző partnereket, az egyetemeket, kutatóközpontokat és a vállalkozásokat. Itt egyetértek önökkel, a régiók szerepét alá kell húzni. De ami az általános nagy irányvonalakat illeti európai szinten, kik döntenek a jövőbeli szabályzásról, arról, hogy hogyan lehetne a közbeszerzéseket jobban felhasználni, a nagy társadalmi terveket, hogyan lehetne európai szinten támogatni. Ezek mind európai dimenziójú kérdések, és mindebből hasznosíthatunk mégpedig úgy, hogy a régiókat is támogatjuk. A biotechnológia, másik kérdés, ezt nem tudjuk elmélyíteni ma, de ha megengedik, nagyon röviden szóltam a felszólásomban arra, hogy a tudomány és a társadalom közti vita időnként hiányos. A nanotechnológiát, biotechnológiát egyszerűs, leegyszerűsítve a dolgokat el lehet vetni, de szerintem a nanotechnológiában nagyon fontos felhasználás van, például orvosi téren el akarjuk ezt vetni? Nem. El kell mélyíteni a kérdést, és szerintem a tudomány és a társadalom közti vitát eh, le kell folytatni, a tudományos világ is elmondja a véleményét, és a társadalom különböző érdekelt felei, demokratikus eh, vitát kell itt folytatni. A közösségi szabadalom. A közösségi szabadalom kérdése rendkívül fontos a KKV-k számára. A kutatók és általában a vállalkozások számára. Most ez még nincs meg, de néhány hónappal ezelőtt politikai megállapodás született, úgyhogy jó úton haladunk. De ehhez idő kell. Én magam 95-ben munkacsoport elnöke voltam, és a közösségi szabadalommal foglalkoztunk. Azóta sok idő eltelt, de úgy gondolom, hogy ha holnapra meg lesz ez a szabadalom, azért még ettől függetlenül a régiók és az államok a KKV-k számára támogatást vezethetnek be azért, hogy ehhez könnyebben hozzáférjenek. A magán és a közszektor együttműködése partnersége, ez rendkívül fontos, ezt támogatom, főként amikor nehéz a helyzet az államok számára. És itt a PPP-re kell építeni, magán és közpartnerségre, a szabályokat gyorsan kell tudni alkalmazni, különben ez eh, kudarc lesz. Egyszerűsítés. Erről már nagyon sokszor szóltam, ismét megerősítem. Azután a piac, a protekcionizmus, erről nem akarok vitát nyitni. A 29-es váltás, eh, válság megmutatta, hogy a protekcionizmus nem jó válasz a válságra, és szerintem a mai válságban is ezt a tanulságot vonhatjuk le. Köszönöm. Köszönöm szépen. Licske kollega a következő. Két kérdésre szeretnék kitérni. Elhangzott egy kérdés, hogy Európa most mennyire vonza a beruházásokat. A vegyipar tekintetében még elég sok a beruházás, és itt a jövőbe kell beruháznunk. A keretfeltételek, amelyek a beruházás mellett szólnak, nagyon sok paraméter tekintetében pozitívak. Jók az egyetemek, jó az infrastruktúra, persze ezzel még lehet javítani. Létezik eh, KKV-k hálózata, vannak, eh, van képzett munkaerő, van egy nagy piac. Természetesen vannak olyan dolgok is, amelyeket még lehetne tovább javítani. Ide tartozik például az olcsó energia, szállítás, ezután az egész vita a nyersanyagokról, ez eh, nem csak európai szintű, hanem eh, világméretű vita. Ma itt az innovációra koncentráltunk a vita során, mert eh, hiszünk abban, és tudjuk, hogy csak az innováció lehet fenntartható vállalkozási jövőt biztosító tényező a vegyipar számára. Régen is nagy hangsúlyt adtunk az innovációnak, és ma is ezt tesszük, mert látjuk, hogy a vállalat szempontjából ez a helyes. És a társadalom szempontjából is ez a helyes. Ugyanis a társadalmi kihívások, amelyekkel szembesülünk, most akár az éghajlatváltozásra gondolunk, az energiára, az élelmiszerellátásra, a népesség növekedésre, a népesség előregedésére, mindenek előtt itt Európában. Nos, ezekre a kihívásokra csak az innováció, innováció segítségével tudunk választ adni. Ha meg akarjuk őrizni az életszínvonalat, a szociális hálót, és elhangzott az is, hogy a technológia elfogadottságának a kérdése mennyire fontos. Egy társadalmi vitát kell lefolytatni erről és ez hozzá, ehhez hozzájárulhatnak az egyetemi kutatók és az vállalatok egyaránt, és mindenek előtt persze önök, politikusok. Hogyha valóban olyan helyzetbe akarunk kerülni, hogy biztosítjuk a versenyképességünket a világ más régióival szemben, itt többen emlegették Kínát, akkor ez a helyes út. Köszönöm szépen, Beszélj úr! Én is csak nagyon röviden a beruházások, Európa, mint beruházások szintere, ehhez szólnék hozzá én is. A KKV-k, amikről olyan sokat szeretünk beszélni, természetesen aktívak, eh, itt vannak otthon, Európában, és eh, közben a világpiacra tekintenek, hiszen szeretnék a termékeiket ott is értékesíteni és eh, mindenként zseniális ötleteik vannak a külföldi beruházások mögött is az áll, hogy helyben kell termelni, hiszen vannak előírások, miszerint 50-60 százaléka termelésnek a, otthon kell, hogy történjen, máskülönben nem lehet értékesíteni a termékeket. Ez is a keretfeltételek egy része és arra különösen oda kell figyelnünk, amikor a jogszabályi kereteket megalkotjuk, hogy tisztességes, és egységes keretfeltételekre van szükség az egész világon. Máskülönben a, ez a játék nem e, igazságos, nem kiegyensúlyozott. E, magasugrás hoznám a példát, e, mondjuk valaki akkor mínusz egy e, méterről indul, és ugyanolyan magas lécet kell átugornia. E, ezért van szükség egységes egyenlő szabályokra. A stratégia kapcsán, nem hoztam magammal egyébként ezt a fóliát, mert talán túl triviális, de azon az szerepelt volna, hogy a hagyományos, a klasszikus ágazatokban, amelyekről az előttem szóló kollega is beszélt, Nos, ezeket is tovább kell fejlesztenünk, ezeket a hagyományos iparágokat, mégpedig az értéknövelő módon. E, magas értékű termékekbe kell beruháznunk, és ehhez van szükség az innovációra. Bütikófer úr és feltett egy kérdést, amire az előbb elfelejtettem válaszolni. Nos, itt valóban a lényeg az, hogy kevesebb e, erőforrással e, tudjunk minél jobb eredményt elérni. Ezen dolgozunk és nem az igazak álmát aludja az ipar, a vállalatok, nem, dolgozunk ezen, hogyan lehet hosszú távon is biztosítani az erőforrásokat, csak akkor a hatékonyabban használjuk fel őket, és ehhez van szükség egy európai stratégiára. Ezért ha egyelő szinten akarunk partnerek lenni a világ méretű versenyben, akkor ezt látnunk kell. A mai meghallgatáson valaki azt mondta, hogy eh, hát az ipar kérdését nem lehet leszűkíteni az innovációra. Az iparpolitika nem egy csak az innovációval. Meg kell néznünk, hogy itt még milyen sok szereplőnek a jó irányba tett lépéseire van szükség, ahhoz, hogy az innováció valóban sikeres lehessen. Ide tartozik természetesen a e, finanszírozás, e, jó piaci feltételek, jó politikai keretfeltételek. Ez egy nagyon tág tér. És e, önök itt az Ipari Szakbizottság szintén fel kell, hogy vállalja azt, hogy ezeket a kérdéseket alaposan megvizsgálja. Köszönöm szépen. Ger Mász úr. Köszönöm elnök úr. Hölgyeim és uraim, a versenyképességnél kezdeném. A versenyképességet az innováció nyilván serkenti. Az innováció viszi előre a dolgokat, ezt helyesen mondta el valaki. Az én ágazatomban, ami nem éppen a legkisebb Európában, azt gondoljuk, hogyha nagyobb figyelmet fordítunk a teljesítmény mérésre alapozott szerződés kötésekre, azaz, amit a példámmal felhoztam, hogy pontosan meg kell határoznunk, hogy milyen fényforrás, milyen fényerő, hogyan tudnám ezt a leg, az adott elvárt teljesítményt a legjobban megvalósítani, és erre alapozzuk a szerződéses feltételeket ugye mondjuk 60% az állami finanszírozás az építőiparban Európában, mert ez lehetne talán a következő lépés, ez a performance-based contracting. A szabadalmak kérdésére rátérve, hogyha ilyen teljesítmény alapú szerződések születnek, akkor a szabadalmakat is jobban tudom felhasználni, hiszen szabadalmaztatható ipari termékeket akarunk, minél többet. Sadó úr kérdésére válaszolva, Ugye azt kérdezte, hogy ki az innováció címzetjei, kinek a számára, kinek szól az innováció. Az első hozzászólásomban is elmondtam, itt mi az Európa, az építőiparban mi a dekorációt, a ö, környezetet alakítjuk ki, de a követelményeket önök fogalmazzák meg. Az energiáról, az élelmiszer, a szállításról, közlekedésről, az egészségről és az előregedésről beszéltem ebben az összefüggésben az első hozzászólásomban. Tika asszony, a szakszervezetek szerepét említette. Azt hiszem, hogy a szakszervezetek Európában, és különösen az építőiparban nagyon fontos szerepet játszanak, különösen a konzultációk, az egyeztetések területén, illetve hogy részt vesznek a képzésben, az oktatásban, odafigyelnek az idősebb munkavállalókra. Ugyanis büszkén mondhatom, hogy nagyon nagy ez az, az iparágunk, 50 millióan dolgoznak ebben az ágazatban, és gondoskodnunk kell arról, hogy ha amikor idősebbé válik valaki, továbbra is egészséges maradjon, egészségesen tovább, minél tovább dolgozhasson ebben az ágazatban kapcsolatban. És ilyen szempontból az egész konzultációs folyamatban a szakszervezeteknek fontos szerepe van. Köszönöm, és utolsóként Green professzoré a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány észrevételre reagálni. Az első tojászonyé részéről hangzott el versenyképesség, hogy vajon ha jól értettem, amit mondott, visszafordíthatatlan folyamat-e, és mit tudunk tenni, hogy javuljon a helyzet. Ami az IKT ágazatot illeti, azt tapasztaljuk, hogy ez egy nagyon komplex terület, és ezért egy több síkú megközelítésre van szükség, komoly szövetségekre, támogató struktúrákra. Ha megnézzük az USA-t, ott nagyon komoly kormányzati struktúrák vannak, a Sandy Labs, az Oak Ridge, és ezek alapvetően az USA szintjén prototípus és formatervezés szempontjából nyújtanak szolgáltatásokat. Itt Európában nincsenek ehhez hasonló struktúrák. KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek, iparvállalatok, ahol gyorsabban jutnának piacra egy ilyen európai szintű design központ támogatásával. Szerintem ezt kell még a jövőben megteremteni. Azután meg kell határoznunk, és támogatnunk kell olyan mechanizmusok létrehozását, amelyek felgyorsítják a technológia transfert és az innovációt. Két hete Los Angelesben jártam, ott megnéztem egy új zöld öv kezdeményezést, egy ilyen Green Belt kezdeményezést, elektromos járműveket, különböző intelligens épületeket, és ott láttam, hogy az egyetemek, a városok között milyen jó az együttműködés, együttműködés, a vásárló erőben rejlő szinergia vagy emelő hatásokat kihasználják eh, minél jobban eh, az elektromos autó kapcsán, a, a lakufeltöltési infrastruktúra kialakításában is nagyon komoly az együttműködés. És hogyha jól eh, a megközelítésünk, akkor igenis versenyképesek leszünk. Engedjenek meg egy talán szubjektív megjegyzést. Piper úr tett fel egy kérdést eh, Dürvi úrnak arról, hogy mik lehet a régiók és a KKV-k szerepe. Nagyon helyesen azt mondta, hogy a régiók partnerek, és eh, sokat tehetünk a régiók támogatása érdekében. És korábban azt is elmondta eh, Dürfi úr, hogy a kutatás és az ipari főigazgatóság is szorosan kívánnak együttműködni a jövőben. A kutatás és az ipari főigazgatóságok régóta léteznek már, és hát hogyha eddig nem dolgoztak együtt szorosan, hát akkor tényleg ideje van, hogy ezt most már megtegyék minden szinten, a régiókkal kapcsolatban is. És itt különös hangsúlyjal szeretném kiemelni, hogy Európa, a legjobb európai cégek és a legjobb egyetemek, mint a Cambridge, vagy a legjobb kutatószervezetek, mint a Fraunhofer, a VTT és a többi, kidolgoztak egy javaslatot az EIT-nek hogy ezt a tudás piramist hozzá létre kell hozni. És az EIT igazgatója erre azt válaszolta, hogy a városok, a régiók akadályai lehetnek az innovációnak. Azt hiszem, itt a parlamentben is, és a legkülönbözőbb szinten ezt meg kellene vitatni, meg kellene ezt a nyilatkozatot vitatni, mert szerintem ez egy alapvető, hatalmas politikai baklövés volt, és talán az oktatási főigazgatóság is foglalkozhatna ezzel. Ugyanis, hogyha nincs ilyen összefogás, nem nyerhetünk, és a jövőben nyilvánvaló, hogy jobban kell teljesítenünk. Köszönetet mondok mindenkinek, a vendégeknek, a bizottságnak. Nagyon érdekes, ösztönző vita volt köszönöm a kollégáknak is. Mindig nehéz persze az idő előre haladtával tartani a részvételt, de most nagyon sok kollega vett részt a vitában, és biztos vagyok abban, hogy még nem nincs is vége ennek a vitának. Politikai szintre is emelkedik, nézeteltérések is adódhatnak, ez logikus de nagyon fontos, hogy dolgozzunk tovább, eredményekre jussunk e kérdéskörben. Néhány szót is említettek a kollégák a 2020-as programot. Valóban ez az egyik alapja az ipar jövőjének. Köszönöm, és hogy nem untuk, az is biztos, bizonyítja, hogy milyen sokáig beszélgettünk Önökkel. Köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük a részvételüket. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, ha egyet értenek, Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir starten mit einem letzten Tagesordnungs... Az utolsó napi rendi pontunkat szeretnénk megkezdeni. Néhány perc, persze elfordít, arra fordítottunk, hogy bizonyos fejlődéssel bizonyos dolgokkal foglalkoztunk. A 2020-as programról beszéltünk, és a koordinátorokkal abban maradtunk, ha mindenki engem figyel rám egyáltalán, mert olyan hangos zaj van itt a teremben, hogy megállapodtunk abban, hogy a 2020-ról ma tartjuk az első vitát, és megpróbáljuk utána ebből a következtetéseket levonni, pontosan azért, mert megállapodás volt hogy egy bizonyos eljárással a bizottságok elnöké eh, bizottságok elnökeivel együtt a parlamenti határozatot terjesztjük elő, de hallottuk azt, hogy az egyik nagy frakció, a szocialista frakció a parlament elnökének írt, és eh, eh, kérte, hogy az eljárást változtassák meg. Jelezték, hogy azt szeretnék, hogyha nem a bizottságokon keresztül megy az eljárás. Úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Lehet, hogy ez a levél oda vezet, hogy az, a konferenciák, az elnökök konferenciája módosítja az eljárás és nem a bizottságokon keresztül történik majd, és akkor igazából sem értelme nem lesz sem a vitának, sem a, a határozatnak, mert semmi eredménye nem lesz, sehova nem kerül. Tehát az egyetlen kérdés ez. Lehetne persze, hogy mindennek ellenére megmarad a régi eljárás, bár nem hiszem, de elvileg még ez is benne van a pakliban, de úgy gondolom, hogy mindabból, amit most hallok, hogy a, a bizottsági vitát és ennek határozatát nem igazán fogják felhasználni, tehát semmi értelme. Jobb lenne, hogyha megvárnánk, hogy a parlament hogyan szabályozza az eljárást, és akkor majd ennek alapján az elnökök konferenciája fog ugye majd dönteni. Már annyi konferencia van, hogy összekeverem őket. Szóval én most azt javaslom, a lényeg az, hogyha most nem tartanánk vitát, várjuk meg, hogy az elnökök konferenciája hogy dönt, és azt után döntsünk arról, hogy mi hogyan teszünk. És hogyha gyors döntésre kerül sor, akkor azt majd a koordinátorokkal fogjuk megoldani végszükség esetében remélem jó. Bütikofer kollega, szeretném megerősíteni, hogy a legszerencsésebb ez a javaslat. Ha időt veszítenénk, akkor nyilvánvalóan az behozható lenne azzal, hogy a titkárság a frakciók bevonása nélkül ír csak. Ezzel is egyetértünk, jó. De az, hogy Bütikhofer javaslatot tett, ezt a jegyző könyvet szeretném mondani, hogyha megjel, ha azt mondta, hogy Raj kollega okos megjegyzést mondott, ezt szeretném külön jegyzőkönyvbe szeretni. Odi úr nem akar mondani semmit. Jó. Oszkok asszony? I think that is a... Igen, szerintem is ez jó javaslat, hiszen az elnökök konferenciájának a határozata az, hogy ne foglalkozzanak az EU 2000, hogy ne a bizottságok foglalkozzanak az EU 2020-as stratégiájával, lesz majd egy második tárgyalás is erről e, április 15-én, úgyhogy szerintem is bölcs, hogyha ma nem beszélünk erről, jó? Köszönöm szépen, akkor így járunk el. Jó? Rendben van? Akkor abban a csodálatos szerencsében van részük, hogy befejezzük az ülést, bár jó lett volna, még itt beszélgethetünk egy órát. Ennyi. Köszönöm, merci beaucoup.